Hello everyone. Good afternoon. Jó napot kívánok. Nézzük akkor a mai nap napi rendjét, miután holnap nagyon hosszan fogunk szavazni. Ezért a 11.30-as vitát, ami a fiatalokkal való a párbeszédre vonatkozik, 11-re tettük. Hogyha nincsenek ellenvetések, akkor ilyen formában el tudjuk fogadni a napirend tervezetet. Kaptam egy kérést Godwin asszonytól, arra vonatkozólag, hogy az acetamipiriddel kapcsolatos 8-as számú napirendet hozzuk előre, mert nincsenek itt később már a beterjesztők. Én szerintem ez sajnos nem lehetséges, mert hogy a jelentések és a vélemények megtárgyalása mindig sokkal fontosabb, és hát ma délután már rengeteg ilyen van a napirenden, ráadásul van egy meghívott vendégünk is, ez az IPCC jelentéssel kapcsolatban lesz, és hát ezeket a uh, Some of them are present for the discussion. And even if we move this in the agenda, then the Commission won't be present. Még hogyha lenne is rá idő, a bizottság se tud jelen lenni, úgyhogy ezt sajnos el szerettem volna mondani, de hát ezt most ilyen módon megtartjuk a napi rendet. Mm, the European Parliament jointly with... Az Európai Parlament és az Európai Bizottság egy magas szintű munkacsoportot, illetve konferenciát fog megvalósítani az innováció és a kutatás témájában. Főként a sikertörténeteket szeretnénk egy kicsit reklámozni. A parlament üléstermében kerül majd erre sor, itt Brüsszelben. Az orvostudomány fejlődése, kutatási projektek, tiszta energia, Ezekben e, a témákban az Európai Uniós projektek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a mindennapjaink javításában. A meglévő sikerekről fogunk beszélni, és az új gondolatokról is, különböző érintett felekkel, a polgárok képviselőivel, illetve az európai intézmények képviselőivel. Itt lesznek még a kutatóközpontok és az egyetemek is. Moedász biztos és Tajani elnök közösen fogják társelnökölni ezt a konferenciát, és az Envis témák szintén kiemelt helyet kapnak majd ebben. Az EP weboldalán megtalálják a konferencia meghívóját és a regisztrációs oldalt is, és természetesen mindenkit szeretettel várunk. A mai napon 20 nyelven lesz tolmácsolás, és ahogyan általában így most is elektronikus formában is kiküldtük ezt az anyagot, és természetesen a weben is közvetíteni fogjuk a mai ülésünket. Most nézzük a koordinátorok döntéseit, november 20-ai ülés döntéseit elfogadottnak tekintjük, amennyiben nem lesznek a mai ülés végéig ellenvetések. Ami pedig az utolsó fejleményeket illeti az intézményközi tárgyalásokkal kapcsolatban, az egyik a műtrágya témára vonatkozik. Ezzel kapcsolatban egy idéglenes megállapodásra került sor az intézmények között a múlt héten kedden. Minden bizonyal emlékeznek még rá, hogy ezzel kapcsolatban a kadmium szintek voltak egy meghatározó fontosságú téma. Ezekben az envinek exkluzív hatásköre van szerettük volna megőrizni a 60 mg per kilogrammos határértéket, ráadásul ezt tovább kívánjuk csökkenteni a rendelet életbelépése után 7 évvel. Ami az envire vonatkozó részt illeti, erre vonatkozólag fogunk szavazni is január 7-én, és Gárdini asszony volt ennek a jelentésnek a jelentéstevője, úgyhogy gratulálunk a munkához. Köszönöm, nézzük most az első jelentést, amelyről ma délután eszmecserénk lesz. beletúr kezdi. A határon átnyúló egészségvédelmi irányelvre vonatkozólag. Köszönöm, és megadom a szót Ivó Beletnek. Köszönöm szépen. Köszönöm, és mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Valóban, ami az implementációt illeti, ugye ez a mai napunk témája, a jelentésünknek az a célja, hogy a jelenlegi hiányosságokat megállapítsuk, és ajánlásokat fogalmazzunk meg az irányelv működésének javításával kapcsolatban. Először is engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy nagyon sok érintett féllel léptünk kapcsolatba, és hát nekik is megemlítettem azt, hogy mennyire fontos téma ez. Meghívtunk a közmeghallgatásra itt az Európai Parlamentben igen sok érintett felet. Szerettünk volna egy Európai Uniós keretet létrehozni a határon átnyúló egészségvédelem biztosítása érdekében. Nagyon fontos itt az együttműködés a gyógyszeriparban, épp úgy, mint az egészségvédelem és az egészségügy működése terén. Ez jogilag egy nagyon komplikált helyzetet jelent, mert eredetileg volt egy 2004-es irányelv, illetve rendelet, amely a társadalombiztosítási rendszerek összehangolására vonatkozott, és ugye ennek ez szorosan összefügg az pénztárak működésének összehangolásával. Ami az implementációt illeti, a tagállamoknak a nemzeti jogba át kellett ültetniük 2013 vége előtt az irányelvben foglaltakat, gyakorlatilag ez megvalósult. Úgyhogy eddig rendben. A legfontosabb gondolatok, amik a jelentésben szerepelnek, természetesen a határon átnyúló beteg mobilitásra vonatkozik. Ez a, ez a mobilitási szint egyébként még mindig viszonylag alacsony, és hát bizonyos csoportok esetében, főként a ritka betegségekben szenvedők esetében, illetve a határmenti földrajzi közelség nagyon sokszor hatékonyabbá teszi a tehát illetve hogy a mobilitás hatékonyabbá teszi ezeknek a betegeknek a kezelését határon túl is. Ez rendkívül fontos kérdés, bizonyos betegcsoportokra nézve, és ezen kívül az volt a célja ennek az irányelvnek, hogy javítsuk a feltételeket. Nagyon sok olyan esetet ismerünk, amelyekből kiderül az, hogy rengeteg logisztikai és adminisztratív akadály van. Természetesen ezeket a lehető leginkább le kell építeni, és az egyik legfontosabb ilyen akadály a visszafizetési problémákra vezethető vissza, illetve az előzetes engedélyezési eljárások kapcsán. Ez ugye bizonyos esetekben kötelező jellegű, és hát emiatt aztán eléggé bonyolódik a betegek élete. Az administratív akadályok nagyon nagy problémát jelentenek, és kinek mikor kell fizetnie, előre kell -e fizetni, vagy később, a különböző rendszerek különbözőképpen működnek, és hát ennek nagyon rossz hatása van a mobilitásra, emiatt válik nehézkesé az, hogy határon túl kezeltesse valaki magát. Annak érdekében, hogy ezt javítani lehessen, nagyon fontos lenne a betegeknek jutatott tájékoztatás, információcsere és a nemzeti kontaktpontok közötti együttműködést és a hálózat létrehozását említeném még meg. Persze ezen keresztül se lehet minden problémát megoldani, és úgy gondoljuk, hogy nem csak a betegek számára, hanem az egészségügyben dolgozók, illetve az egészségügyi intézmények számára is nagyon fontos lenne az, hogy az irányelvben foglaltak és azoknak minden aspektusára kiterjedve tájékoztatást kapjanak. Tehát világos az, hogy hiányzik a tudás a betegek körében, nem ismerik azt, hogy milyen pénzügyi és adminisztratív lehetőségek és nehézségek vannak ezen a területen. Tehát ezt is javítani szeretnénk. Nagyon sok beteg a mai napig nem tudja azt, hogy egyáltalán léteznek NCP-k, úgynevezett nemzeti kontaktpontok, Úgyhogy az első feladatunk az mindenképpen az, hogy ezt ismertebbé tegyük, illetve hogy, mit, hogy tájékoztatásokat nyújtsunk azzal kapcsolatban, hogy mi van akkor, hogyha egy panaszt akar valaki benyújtani, hogyha valamilyen probléma merül fel, vagy valamilyen késés mutatkozik, egyáltalán milyen hosszú folyamatra kell számol, milyen hosszú folyamattal kell számolniuk, és milyen előzetes engedélyezésekre van szükség. Nagyon sok pénzügyi és adminisztratív akadályjal kell megközdeniük a betegeknek, ezeket szeretnénk mi is a lehető leghamarabb leépíteni. Éppen ezért megpróbáltunk ezekre az akadályokra odafigyelni, illetve az információhiány, a tájékoztatás hiánya, ezeket szeretnénk megoldani. A jelentésben megpróbáltam ezekre rávilágítani. Egy másik fontos aspektus az úgynevezett európai referencia hálózat, olyan referencia egészségügyi intézményekről van szó, amelyeket a ritka betegséggel küzdő betegeknek ismerniük kellene. Nagyjából 6-8 százalékára tehető a társadalomnak a ritka betegségekkel küzdők száma, és természetesen a különböző tagállamokban megvannak a központjaik ezeknek a betegkezelő intézményeknek. fontos lenne azt is tudatosítani, hogy egy rendkívül komplex betegségekről van szó, nagyon ritka betegségekről, úgyhogy ezekben az esetekben az együttműködés még fontosabb, hiszen specializált tudományos háttérről van szó, ugye 24 referencia hálózatról van szó, nagyjából 900 ezer olyan egység található a 300 kórházban az Európai Unió területén, amelyek ezekkel a betegségekkel tudnak megküzdeni. Szeretnénk ezek között javítani az együttműködést, ez egy fontos lehetőség, ki is kell használni ezeket a szinergiákat, és a lehető leghatékonyabb módon kell működtetni őket. Ezen kívül a Brexit-tel kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, hogy ezt is figyelembe kell vennünk, hiszen a referencia hálózatok szempontjából fontos ezt ismerni, hiszen nagyjából 40 kórház érintett ennek a hálózatnak a működésében az Egyesült Királyságból, és természetesen szeretnénk, hogyha az együttműködés folytatódna a Brexit után is. Ezen kívül pedig szeretném kedves hölgyeim és uraim, az E egészségügy aspektusait is ismertetni. Természetesen ez egy másik jelentéstárgyát képezi, ugyanakkor nagyon szorosan kapcsolódik a jelen jelentés témájához. Ezt nem is kell magyarázni, hogy miért. És úgy gondoljuk, hogy az interoperabilitás nagyon fontos ebből a szempontból, Szeretnénk a bizalmat, a biztonságot javítani, hogy a határon átnyúló módon is a betegeket kezelni lehessen. Az E ö, egészségügy hatásait úgy lehetne összefoglalni, hogy az adatok maximális tiszteletben tartása mellett ki lehetne használni ezeket a lehetőséget. Az adatok átadhatóságára vonatkozólag gondolom ezt aztán fontos lenne a tudományos adatok cseréje határon átnyúló módon, főként a ritka betegségekkel kapcsolatban. Mi szerettünk volna arra is külön utalni ebben a jelentéstervezetben, hogy van lehetőség az együttműködésre határon átnyúló módon. Ez nagyon fontos, főként a határmenti településeken lakók számára. A közelség nagyon fontos, és sokszor azt is jelentheti, hogy gyakran a határ másik oldalán lévő egészségügyi szolgáltatók jobb szolgáltatást tudnak nyújtani, vagy személyre szabottabban, vagy egyszerűen csak közelebb vannak, és ebben az esetben sokkal logikusabb is, hogy ezekbe az intézményekbe jussanak el a közelben lakó betegek. Ezen kívül szeretnék utalni arra is, hogy milyen összefüggések vannak jelen irányelv és a 2004-es rendelet között. Így nagyon komplex kérdéskörről van szó, és hát az esetektől függően fontos azt látni, hogy néha hatékonyabb, sőt egyértelműbb választás is lehet az, hogyha az irányelvet alkalmazzuk, vagy a rendeletet. Nos, az, hogy mikor melyikre van inkább lehetőség, az nagyon komplex kérdés. Én, ha jól értem, akkor az Európai Bizottság is itt van a teremben, tehát talán ők is erre majd tudnak reflektálni. Jó lenne a kettő között világos jogi helyzetet lehetne teremteni, hogy ténylegesen lássák a betegek is, hogy mikor, melyik jogi eszköz az, amelyik segítséget nyújtott számukra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Bellet úrnak ezt a rendkívül átfogó bevezetőt. Az árnyék jelentéstevők következnek, Volken úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Völken képviselő. Először is köszönöm a jelentéstevőnek ezt a nagyon jól sikerült jelentéstervezetet illetve a véleménytervezetet, és várom az együttműködést, mert úgy vélem, hogy mindketten elsősorban az európai páciensek érdekeit tartjuk szem előtt. Az a célunk, hogy a határokon átnyúló ellátást az Európai Unión belül javítsuk, de persze azt is szeretnénk, hogy a tagállami egészségbiztosító kockázatok való elszámolás is jobban működjön. Hiszen már régóta vannak határokon átnyúló eszközeink az egészségügy területén, mégis azt látjuk, hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátás nem működik, működik zöggenőmentesen. Ijesztőnek tartom, hogy habár 2013 volt a végrehajtás határideje, 26 szerződésszegési eljárást kellett elindítani, annak érdekében, hogy meg tudjuk győzni a tagállamokat arról, hogy igenis meg kell adni, a, megilleti a polgárokat az a jog, hogy a belső piacon más tagállamban is élhessenek egészségügyi szolgáltatásokkal. Az is ijesztő számomra, hogy nagyon kevés polgár tudja csupán, hogy más tagállamban is igénybe vehet egészségügyi ellátást, és hogy költségtérítést igényelhet. Az Euróbarométer felmérése szerint a polgároknak csak 20%-a tud egyáltalán ezekről a határokon átnyúló szolgáltatásokról. Szerintem a célunk, a feladatunk abban áll, hogy nagymértékben megnövekedjen ez a szám. A nemzeti vagy tagállami kapcsolattartó pontoknak is nagyon nagy szerep jut, ezt a bevezetőben már hallhattuk, de csak akkor láthatják el feladatukat, hogyha a polgárok tudnak a létezésükről. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a kapcsolattartó pontokat jobban kiemeljük, több információt juttassunk el a polgárokhoz is, hogy tájékoztató kampányt indítsunk. Világosan kell tennünk, és egészen egyszerű módon kell eljuttatni az információkat a polgárok felé. Világosan, egyszerűen kell kommunikálnunk. A költségtérítés folyamatát pedig le kell egyszerűsíteni. A jelentéstevő is említette a digitális forradalomhoz való alkalmazkodás fontosságát, ezzel teljesen egyetértek, ha bár létezik az e-health, szerintem ezen a ponton is érdemes lenne kiemelni, hogy az egészségügyi ágazatban az új technológiák területén nagyon nagyok a lehetőségek. A hazámban egyébként még mindig papír alapú a, az egész egészségügyi adminisztráció, úgyhogy itt úgy gondolom még nagy a kiaknázatlan potenciál. Magam is problematikusnak látom az irányelv és a rendelet összeegyeztethetőségét, de szerintem azért meg lehet ezt oldani, és várom az együttműködést. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Rész asszony. Merci, Madame la Présidente. Je vais rebondir. Köszönöm szépen. Az előttem szólóhoz csatlakoznék, mert ezek a számok világosak, egyszerűek. Ugyebár 30 ezer igény, visszatérítési igényt nyújtottak be az egyik tagállamban a másik tagállam irányába a bizottság felmérése szerint legalábbis, ez 4 ezered százaléka az összes európai egészségügyi kiadásnak. Ivo Palett, Belet is utalt erre. Amikor az irányelvről szavaztunk, a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról 2011-ben, akkor a mozgás szabadsága motivált minket, az, hogy sok ember utazik, és eleve olyan munkavállaló, hogy utazásra jár a munkája, és akkor adott esetben egészségügyi ellátásban kell részesülni egy másik országban, mint ahol egyébként lakik. Ezeket az eseteket akarjuk egyszerűsíteni, könnyűvé tenni, lehetővé tenni, hogy ezeknek az embereknek, munkavállalóknak ne okozzon gondot az, hogy az egyik ország visszadobja az igényüket, vagy nem tudják beváltani a receptet, vagy nem kedvezménnyel. Tehát itt erre már létezik egyfajta jogi keret, csak még úgy néz ki, hogy ezt nem nagyon alkalmazzák kellőképpen a tagállamok. Ivó Belet rávidágít, hogy igen, ha digitalizálnánk minden eljárást, akkor sokkal könnyebb lenne megteremteni a harmóniát. És persze a másik prioritás, hogy tegyük a beteget a figyelem középpontjába, ne a módszert, az eljárást, a bürokráciát. Ő körülő, körülötte forogjon az eljárás, és ne fordítva. Az európaiaknak csak 10%-a hallott egyáltalán arról, hogy lehetséges lenne egyáltalán a digitális ügyintézés ezen a területen. Úgyhogy még sok agytágítást kell végeznünk a területen, a betegjogok tekintetében. Ivó Belet erre is felhívja a figyelmet. Itt lenne az ideje, hogy a visszatérítés útjában álló bürokratikus akadályokat egy mindenkorra egyszer mindenkor lebontsuk. Az irányelv erre lehetőséget ad, jobbulást minden értelemben ígér, és ezt kéne kivernünk a rendszerből. Az, az orvosi szak ismerett egy fajta szolgálat, és hát minimum azokra vonatkozóan, akik hivatali kötelességükből adódóan utaznak, ezt az új egyszerűsített elvett módszert feltétlenül alkalmazik. Aztán persze később majd lehet még finom hangolni, de az alapoknak így kell lennie. Pedicini úr nem kíván szólni. Mm, other members willing to... Akkor az árnyék jelentéstevők körének végére értünk. Peterle úrnak adok most akkor szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Örülök, hogy a jelentéstevő kellő figyelmet fordított arra kérdésre, amely különösen fontos a páciensek számára Európa szerte, és köszönöm, hogy egy ilyen átfogó megközelítést alkalmaz, amelyben az összes releváns érdekelt fél igényeire odafigyel. Egyesek talán tudják, hogy én is rákban betegedtem meg, és tudom, milyen érzés, amikor az embernek azt mondják, hogy nem tudunk már segíteni önön, még két-három hónapja van hátra. A saját hazámból is ismerek olyan eseteket, amikor a daganatos betegeknek akár évekkel is sikerült meghosszabbítaniuk az életüket, mert egy másik tagállamban kezelték őket sikeresen, külföldön vettek igénybe ilyen szolgáltatást. Ez azt hiszem jól példázza, hogy mit érhetünk el, hogyha működik Európa. Mindenki hálás azért, hogyha akár csak egy nappal tovább is élhet, és tudjuk, hogy mindeközben persze a daganatos megbetegedések száma folyamatosan nő. Örülök a növekvő mobilitásnak, de nem örülök a dinamikának, ahogyan Ivo Belet is azt elmondta, ilyen alacsony szintű ez a dinamika. Szerintem nem annyira politikai eszmecserékre van szükség, hanem inkább gyakorlati megoldásokra, amelyekkel javíthatunk az eddigi rendszereken. Nem akarom most újra elismételni mindazt, ami elhangzott az információkról, a tájékoztatás jogáról, és így tovább. Inkább egy másik kérdésre térnék rá, amelyet már máskor is említettem egyébként. A kérdés az, hogy a páciensek mobilitása vajon hozzájárult-e ahhoz, hogy az orvostudományi tudás is terjedjen. Mert szerintem a feladatunk abban áll, hogy a tudás mobilitása is megvalósuljon, hogy a különböző kiválósági központok hálózata is egyre bővüljön. Örülök annak, hogy Említették a ritka betegségek központját is. Európában nincs egyetlen olyan tagállam sem, amely ezt a problémát sikeresen meg tudja oldani. Csak is az EU közös fellépése hozhat megfelelő eredményeket ezen a téren. Nagyon örültem annak, hogy a jelentéstevő említette a határmenti területeket, Ismerem a problémákat, mert tudom, hogy ha az administratív terhek túl nagyok, akkor az emberek több kilométernyi utat, vagy több száz kilométernyi utat is megtesznek, vagy meg kell, hogy tegyenek administratív terhek miatt, ilyenkor sokkal egyszerűbb egyszerűen átkelni a határon és egy másik tagállammal segítséget keresni. Úgyhogy itt a megoldás szerintem az, hogy közelebb kerüljünk a polgárokhoz. Köszönöm. Köszönjük szíves, Rájer Pirik asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet mondanék Ivó Beletnek. Ezt a témát megvitattuk a páciensek érdeképviseleteivel és például Hollandiában, a hazámban is. A páciensek érdekképviseleteivel egyeztetve, valamint a holland parlamenttel tárgyalva is többször előkerült az, hogy sokszor a határ túloldalán meglévő lehetőségeket nem is ismerjük. A kérdésem az lenne, hogy az EU régiók részéről nem lehetne -e többet tenni ezen a téren. Az első lépéseket már megtettük, most már a következő lépésekre kellene összpontosítani. Ismerjük a problémákat, a megoldáson kell dolgoznunk. Aztán második pont, azok, akik ritka betegségekben szenvednek, vagy daganatos betegségben szenvednek. Nos, hogyha megnézzük, hogy a gyógyszergyártás milyen üzeneteket fogalmaz meg, azt látjuk egyszerűen, hogy a részvényesek azok, akik meghatározzák, hogy hová folynak a pénzek. Kérdésem, hogy a bennem felmerülő kérdés elsősorban az, hogy mi itt EU-s képviselőként mit tehetünk. Mindig elmondjuk, hogy biztosítani kell a megfelelő gyógyszereket, a hozzáférhetőséget és így tovább, de mit tesz maga a gyógyszeripar? Mert ezen a téren még igenis létezőek és kézzelfoghatóak a határok. És még egy utolsó kérdés. A múlt héten, vagy az elmúlt hetekben vitatkoztunk a a kullancs problematikáról. Ez is egy határokon átnyúló probléma. Aztán az antibiotikum rezisztencia, szintén egy nagyon súlyos kérdés. Vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon intenzíven foglalkoznak a kérdéssel, és vannak olyanok, amelyek egyáltalán nem. Jó lenne, hogyha ebben a kérdésben is előbbre jutnánk, nem sokára Románia veszi át a soros elnökséget, ez talán egy fontos téma lehet az elnökség számára. Persze, közelegnek a választások, és ilyenkor azért elgondolkodnak a polgárok azok, hogy azon, hogy hát mit is tesz Európa értük. És ezek azok a problémák, amelyeket itt az imént említettem, amelyek érdeklik az embereket, és közelebb már nem is kerülhetnénk az emberekhez. Hogyha ezeken a problémákon sikerül, ezekre a problémákra sikerül megoldást találnunk, akkor nagyon közel kerülhetünk a polgárokhoz Európában. Köszönöm. Köszönjük szépen. Akkor most a bizottsághoz fordulok. Parancsoljon, uram. Köszönöm, elnök asszony, és a meghívást is a mai ülésre. Gratulálok Beletúrnak, az árnyék előadóknak a kiváló jelentéshez. Sok nagyon fontos gondolatot felvetettek a szövegben, és együtt gondolkodtak. Ha megengedik, akkor most én is elmondanám a bizottság álláspontját néhány kérdésről. Ugye az irányelv arra kötelez minket, hogy jelentést írjunk, beszámolót. Ezt most szeptember 23-án jelentettük meg, és az Envi jelentés tervezetében is idézésre kerül a mi szövegünk. Az első irányelv a betegek határokon átnyúló alapjogait garantálja. Ezt kellett alaposan, pontosan megfogalmazni, lefektetni, hogy tovább léphessünk ezen az úton, és ezt azóta az Európai Bíróság is megerősítette ítéleteivel. Persze mindig vannak új jogesetek, a, amelyek a definíciókat kicsit feszegetik. A definíció tehát alapvetően rendben van. Ami a beteg mobilitást illeti, és ennek a költségvetési hatását, ez ugye alapvetően a nemzeti egészségügyi rendszerekben csapódik le, és az irányelvről folyó tárgyalások során ez volt az egyik legnagyobb vitapont. Folytatjuk azért a tagállamokkal való együttműködést, a tudatfejlesztést, a megfelelési programokat. Egy további kérdés az irányelv és az egyes társadalombiztosítási rendeletek, szabályok viszonyát illeti. Minden évben szinte ma már minden európai többször is utazik külföldre, és nagyon gyakran előfordul, hogy valamilyen egészségügyi gondja támad az utazás során. Az irányelv és az rendelet is, rendeletek is foglalkoznak ugyanezzel a helyzettel, de eltérő módon egyesek vaskosan hivatkoznak az európai szabályokra, mások eltérnek, és radikálisan nemzeti elképzeléseket próbálnak megvalósítani. A bizottságnak ebben a helyzetben az a dolga, hogy a konformitást ellenőrizze, segítse a megfelelést. Huszonhat szabálysértési eljárást folytattunk le a helytelen végrehajtás miatt, de az első fázisa ezeknek a témáknak, ügyeknek lezárult. Most a konformitási ellenőrzések második fázisában vagyunk, vagyis a irányelv alapján megszületett nemzeti jogszabályoknak való megfelelést lehet most már vizsgálni. Ezt a nemzeti egészségügyi rendszereknek kell lefolytatni ezt a vizsgálatot. Mi azt figyeljük, hogy a végrehajtás megvalósulása hogyan mérhető a betegek gondjainak csökkenésében. A gondok alatt itt ugye a visszatérítési ügyeket, ezek súlyosságát, számát értjük. A többi tagállammal való, Európán kívüli tagállammal való együttműködés is ide tartozik, például Törökországgal Törökország előzetes jóváhagyást ír elő bizonyos egészségügyi beavatkozások esetén. Ezt teszi feltételévé a visszatérítésnek. A bizottsági felmérés és az odahatás sok hatással járt, sok tagállam megváltoztatta jogalkotását és közelítette azt az európai iránymutatáshoz. A következő időszakban is folytatjuk az irányelv végrehajtásának ellenőrzését. Az árnyék előadók is rámutattak kérdésre. Mondom, tehát folytatjuk ezt a munkát, workshopokat szervezünk, például október 2016. októberében volt már egy nagy ilyen egyeztetés arról, hogy hogyan lehet a betegeket jobban tájékoztatni saját jogaikról. És ezt persze kihasználtuk arra is, hogy az ágazati szereplőkkel szakmai párbeszédet folytassunk. És egy frissen indított kampányunkban a fiatalokat szélasztuk meg, az ő tájékoztatásukat, hogy tudjanak európai polgárságukból fakadó jogaikról. És együttműködünk a tagállami contact pointokkal, segítjük őket, hogy növeljék a hatékonyságát, a betegek szabályoknak való visszatérítési igényeinek rendszerszerű lebonyolítását. A nemzeti kontaktpointoknak rendszeresen tartunk tájékoztatót, együttműködünk velük, velük most, a, most novemberben is van egy ilyen. A határokon átnyúló együttműködés tekintetében elmondható, hogy ez a kérdés az EU-n kívüli szomszéd országokat is foglalkoztatja, de nem ismerjük eléggé az ő rendszereinket, ezért elvégeztettünk egy márciusban elvégeztettünk egy tanulmányt, amely felméri az EU szomszéd államainak egészségügyi szabályrendszerét, és ha ezt ismerjük, akkor már azon is el tudunk gondolkodni, hogy milyen modalitások mellett lehetne együttműködni velük. Decemberben lesz egy nagy konferencia ugyanebben a témában, Health Cooperation, Health Cross Border Cooperation címmel, és a digitalizáció is témája ugyanennek a konferenciának. Workshop a konferenciákon túlmenően a Share Current Cure programot is elindítottuk. 500 résztvevővel, amely között, akik között kórházigazgatók, betegek egyaránt vannak, és akik számára itt Brüsszelben szerveztünk egy eseményt nemrégiben. A 24 hálózatban mintegy 900 szereplő és több mint 100 kórház vesz részt 5 tagállamból. Próbáljuk ezeknek a számát növelni, ösztönözni őket, hogy lépjenek be új szereplők is a hálózatba. Nem akarjuk magukat a hálózatokat, a hálózatok számát növelni, de a résztvevők számát feltétlenül szeretnénk, mert ha túl sokan vesznek részt, akkor esetleg ez hát a hatékonyságot aláshatja. A digitális mm, diagnosztika és ellátás a tagállamokat is foglalkoztatja egyenként, és erről megjelentettünk egy közleményt az e-health network közösen, amely tulajdonképpen az irányelv végrehajtásának segítésére jött létre. És reméljük ezektől a konzultációktól, hogy a tagállamokkal egyre hasonlóbb nevezőről tudunk elindulni majd a tárgyalások során. Fontos azt is elmondani, hogy 22 tagállam már rendszeresen cserél adatokat ezen a területen, és jövőre egyes informális hálózatokat formalizálni fogunk. Ez tehát a munkánk fő csapás iránya. Fő feladatunknak tekintjük a polgárok tájékoztatását saját jogaikról, és és persze hát nyilván az egészségügyi dolgozókat is igyekszünk folyamatosan tájékoztatni. Thank you very much. now, uh, I... Köszönöm szépen. Most Ivo Belethez fordulok, hogy akkor foglalja össze a leszmecsere konklúzióit. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm mindenkinek, aki eljött és elmondta véleményét. Összességében talán azt mondhatjuk, hogy ez egy óriási falat, egy óriási platform, nagyon sok szereplős, ugyanakkor azt látjuk, hogy nagyon alacsony a tájékozottság szintje. Tehát a fő feladatnak az látszik, hogy növelni kell a polgárok tájékozottságát, de a nemzeti kontaktpontok hatékonyságát is. Tehát jó lenne a 10%-ról mondjuk 90%-ra emelni azoknak az arányát, akik pontosan tudják beteg jogaikat. A 10% az nagyon szomorúan alacsony arány. Tehát ez a fő csapás irány, hogy a már kialakított kereteket tudják használni a polgárok. Elkerülhetők legyenek a késedelmek, a visszadobott visszatérítési igények. Rész asszony utalt arra az állásfoglalásra, amit az e-health kapcsán már elfogadtunk. Ez is érintett a kérdés kapcsán. Nem beszélhetünk a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról, hogyha nem vezetjük be az e-health digitális rendszereit. Tehát ezeknek technikai feltételei is vannak, ezeknek az elvek megvalósulásának, és a tudás feltétel persze, amiről mindig újra meg újra beszélnünk kell. A határ környéki területek közötti együttműködése valóban külön figyelmet igényel, és megint Reed asszonyt idézem, aki viszont egy bizottsági tanulmányt idézett arra vonatkozóan, hogy határrégiókban hogyan zajlik az elektronikus gyógyszerfelírás, gyógyszerkiváltás egyik országból a másikba menet. Szinte minden felszólalónk elmondta, hogy az ismeretek hiánya a fő gond, mert nem azért utasítják vissza a visszatérítési igényeket, mert azok jogtalanok, hanem azért, mert be se nyújtják ezeket, vagy nem jó helyre, vagy jól nyújtják be. Tehát, és Ani Strayernek is igaza van, hogy ha ezt a jelentést most elfogadjuk, akkor be kell építeni a jelentésbe annak faló apját is, mert a célunk az, hogy változtassunk a dolgokon, és nem, nem akarunk csak pusztába kiáltott szó maradni. Szeretnénk látni, hogy azokon a területeken, ahol a gondok voltak, azokon történt-e megfogható javulás. Ebben Ani maga is segíthet nekünk. és a választások küszöbén talán érdemes erről beszélni, hogy Európa fontosnak tartja a polgárai egészségét, és tesz is azért, bár ez csak a tagállamokon keresztül teheti, hogy itt Európa hozzáadott értéket képviseljen és minőséget képviseljen. Az egyéni életben is megfogható minőséget. És a shared, share, care és a cure program említésének is örültem. Ez a címében is jól mutatja a három fázisát a, a feladatoknak. Tehát először terjeszteni kell az ismeretet, aztán ö, betegközpontúan együttműködni, és aztán jöhet a gyógyítás. A módosít adtuk határidőnek lejárt után, ami ugye hamarosan van, szeretnénk, hogyha ez minél hamarabb a plenáris elé kerülne. Köszönöm szépen! December 4-ig 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat, és januárban fogunk itt az Envi-ben szavazni a dosszéról. The next item on the agenda. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk. Ez egy rendelet módosítására vonatkozik. Dorfman úré a jelentés és a kap témájához. Evezünk át. Gárdini asszony fogja felváltani a jelentéstevőt, és a mai napon ő mutatja be ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én mindenképpen szeretnék Dorfman úr nevében elnézést kérni, aki ma nem tudott eljönni és ő is kérte tőlem, hogy röviden a vélemény tervezetét ismertessem. Itt egy vidékfejlesztési és mezőgazdasági témát érintünk, ez a közös piaci rendtartás reformjára vonatkozik. Jelenleg azonban az a szöveg, amit most Dorfman úr nevében fel fogok olvasni, a mi környezetvédelmi szakbizottságunk hatáskörébe tartozó témákra vonatkozik. Az első napi rendi pont ezzel kapcsolatban az, hogy a jelentés, az Európai Bizottság a Vitis labruszka fajta és az új hibridek bevezetését újra engedélyezi. Ami az új szőlőfajtákat illeti, a kolléga a bizottságot támogatja a hibrid fajok kérdésében, ami viszont Dorfman jelentését illeti, a régi fajtákat kivezetnék vagyis a litis labruszkát kivezetné a piacról, és a lehetőséget megtartanánk a tagállamok számára, hogy ezeket engedélyezzék, de ezt csak történelmi alapon lehet megtenni, és anélkül, hogy növekednének a termelési felületek. Tehát rendben van az új fajtákra vonatkozó javaslat a bizottság részéről, ami viszont a régi fajtákat illeti, Szeretnénk, hogyha a tagállamok kapnák meg a lehetőséget, hogy ezeket engedélyezzék, de csak történeti alapon, és gyakorlatilag a, azon dimenziókat megőrizve, amelyek már most is a termelés területét fedik le. Ami a címkézést illeti, ezzel kapcsolatban Dorfman, Dorfman kolléga a 100, 100, 1160 9-es rendelettel összhangban szeretné a borok energiaértékének feltüntetését kérni. A bizottságot támogatja a jelentéstevő abban is, hogy bevezetnénk alkoholmentes borokat, illetve részlegesen alkoholmentes borokat, de csak akkor, hogyha ezek nem földrajzi eredet megjelöléssel rendelkező borok lennének. A jelentéstevő szerint meg lehet engedni az alkoholmentes forgalmazást azon területeken, ahol már ennek az ellenkezője engedélyezett, vagyis ahol az alkoholtartalmat lehet növelni. Ez új piaci lehetőségeket is jelentene egyben az európai bortermelés számára. Tehát ez a három legfontosabb gondolat. Ezekkel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy Dorfman úr mindenkinek a rendelkezésére áll, és várja azokat a megjegyzéseket, amelyek a vitához hozzájárulhatnak. Köszönöm. Köszönöm. Következnek az árnyékjelentéstevők Eszendi nevében Volkan úr. Köszönöm szépen, kedves elnök, asszony, kedves kollégák, ahogyan Ugye Kaputó úr lenne az árnyék jelentéstevő, de ő nem tudott ma eljönni, úgyhogy fel fogom olvasni az ő véleményét. Nagyon nagy javaslatról, széles javaslatról van szó a piaci rendtartás kapcsán, a földrajzi eredet megjelölés, az aromatizált bortermékekre vonatkozva, illetve a kisebb szigetek, illetve elszigetelt területek kérdése. Ugyanakkor az Envi hatásköre nagyon szűk, ezért Caputo úgy csak az NV hatáskörébe tartozó kérdésekre kíván reflektálni. Az egyik ilyen a az élelmezés ügyi címkézés, tehát a kalóriák feltüntetése, illetve a hozzávalók feltüntetése, tehát a fogyasztóknak tudniuk kell azt, hogy mennyi kalóriát jelent egy pohár bor elfogyasztása. Ezért nagyon fontos az, hogy az elmúlt időszakban ehhez hozzájárultak a bor termelők is, az Európai Bizottságnak kellene ezt leszerveznie. Ugyanakkor Caputo úr úgy gondolja, hogy figyelembe kell venni a gazdasági hatásokat is ezen intézkedésekkel kapcsolatban, főként a KKV-ra gyakorolt hatásokat, hiszen ők azok, akik a gerincét teszik ki az európai bortermelőknek fontos lenne, hogy elektronikus formátumban épp úgy, mint a címként szerepeljenek az összetevők. Szeretné javasolni a hibridekre vonatkozó rendelkezések világossá ugyanakkor a tagállamokban jelenleg tiltólistán lévő hat fajta, az Otello, Isabel, Dejak fajták megjelenését nem szeretné támogatni, ezek valóban nem is jelentenének hozzá, nem, nem lennének érdekesek ízlelési szempontból sem az európai fogyasztók számára. Ezek már egyébként 1930 óta a magas metanol tartalmuk miatt betiltott fajták, ez nagyon veszélyes egyébként, és Caputo úr úgy gondolja, hogy tudományos kutatós, kutatásokra van szükség a Vitis labruszka bevezetésével kapcsolatban. Ami a földrajzi eredet megjelenés definíciójának megváltoztatását illeti, ez szerinte nem megalapozott, és a világkereskedelmi megállapodásban szerepelteknek, illetve a szerző jogok kérdésének sem felel meg az új javaslat. Helyette inkább egy megfelelő megoldásra kellene törekedni. Dorfman úr és Kaputo úr is úgy gondolják, hogy az alkoholmentes borok nem tartozhatnak azonos kategóriába az alkoholos borokkal, hiszen eleve nem felelnek meg a bor definíciójának, a világkereskedelmi megállapodásban kialakított definíciók alapján sem, és ezért ugye itt egy másfajta ipari tevékenységről van szó. A nemzeti szabályok a mezőgazdasági termékekre vonatkoznak, és nem az ipari termékekre, ezért fontos lenne az átláthatóságot biztosítani ezen a téren is, hogy ne legyenek félreértések. És végül, de nem utolsó sorban egy fontos borral kapcsolatos környezetvédelmi kérdésre is reflektálna. Jelenleg a desztilláció lehetséges, a közös piaci rendtartás alapján, de Caputo úr azt javasolja, hogy támogatásokat lehessen nyújtani a komposztálás és a metanizációs folyamatokra is, mert ennek pozitív hatása lehetne az energiára, az energiaszektorra, mert a metánt az így termelt metánt vissza lehetne juttatni a nemzeti energiahálózatokba. Köszönjük szépen, Caputo úr, és várja a kérdéseket. Köszönöm, aki asszony következik. Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy azzal kezdem, hogy alapvetően tetszik a bizottsági javaslat. A bizottság a piaci rendtartás átalakítására vonatkozó javaslatai szerintem alapvetően jók. Szeretném köszönten, vagy megköszönni a jelentéstevőnek azt is, hogy több címkézést kíván kérni. Jó az, hogy például a kalóriaértékek, az energiaértékek ismertek legyenek. A rendeletben kellene ezt megvalósítani, vagy sem, az megint egy más kérdés, de alapvetően a politikai cél mindenképpen pozitív. Ami a címkézést illeti, természetesen értem azt, hogy mennyire kényes kérdés is a címkézési kérdés, de ugyanakkor rugalmasnak kellene lennünk, és segítenünk kellene a gazdáinkat, és több szőlőfajtát engedélyeznünk kellene a klímaváltozással összhangban is. A jelentéstevővel összhangban szeretnénk azt megkérdezni, hogy miért kívánja csökkenteni vagy korlátozni a szőlőfajtákat, ezt nem teljes mértékben értem még. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm, Housing úr. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a legkevésbé érdekes részével van dolgunk a kapreformnak, a kapreform egyéb részeivel még foglalkoznunk kell valószínűleg, mert azok érdekesebbek és jobban érintik a környezetvédelmi kérdéseket. Itt elsősorban a piaci rendtartásról van szó, és hát én együtt tudok élni a bizottsági javaslattal. Dorfman úr Nyilván a kérdés az, hogy miért csak ezekre a fajtákra szorítkozunk, érdemes lenne más fajtákról is beszélni. Nem tudom, hogy jó ötlet-e az alkoholmentes bort ugyanígy kezelni, ezt Andrió kolléga is elmondta már egy másik szakbizottságban. Szerintem erről még intenzívebben vitát kell folytatnunk. Ami a címkézést illeti, a többi információ címkéken mindenképpen rendben van, jó dolog, de azért beszélnünk kell még a mennyiségről, nehogy túl áttekintetetlenek legyenek a címkék a végén. A piaci rendtartás kapcsán még egy dolgot szeretnék megemlíteni, a tejtermékekre térnék ki. Elsősorban a borról beszéltünk eddig, nyilvánvalóan ez egy nagyon érdekes és néhány régióban problematikus terület is de tejről még nem beszéltünk. Ami a tejet illeti, itt a termelők rossz helyzetben vannak a tejüzemekhez képest, hogyha meg akarjuk erősíteni az ő piacon elfoglalt helyüket, akkor másként kell eljárnunk. Erre vonatkozólag javaslatot fogunk tenni, a módosítóinkat holnap fogjuk benyújtani. Köszönöm szépen! Thank you very much. Um, now... Köszönöm szépen. Kérje a szót még valaki esetleg ezzel a témával kapcsolatosan. Ha nem, akkor az Európai Bizottsághoz fordulok. Szere úr, parancsoljon. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek. A munkát a rendelettel kapcsolatosan. A jelentéstevő által említett kérdéskörökre koncentrálnék. Ezek elsősorban a piaci tematikához tartoznak. Úgy látom, hogy a jelentéstevő nagyon óvatos, amikor az, arról a bizottsági javaslatról van szó, hogy bizonyos fajták esetében a tilalmat eltöröljük, különösen, ami a Vitisla Bruszkát illeti. Itt a jelentéstevő kevésbé, ambicio, kevésbé ambiciózus, mint az Európai Bizottság, miközben teljesen elfogadja a bizottsági javaslatot, ami a tiltott fajtákat illeti. A bizottság meggyőződése, hogy a hosszantartó restriktív politika a Vitis viniferától eltérő fajták esetében már nem megalapozott gazdaságilag, környezetvédelmileg vagy egészségügyileg. Az egészségügyi ö, érvek felmerültek a mai vita során is néhány képviselő részéről. Egyre több a, az olyan tudományos bizonyíték, amely szerint nincsenek egészségügyi gondok ezekkel a fajtákkal kapcsolatosan, miközben a szakpolitikák alapját ezek a téves ismeretek képezték évtizedek óta. Emellett a hagyományos Vitis vinifera fajtákkal ellentétben a szóban forgó fajták esetében sokkal kevesebb növényvédőszerre van szükség. A dealkoholizált és részben dealkoholizált borok esetében ugyanazt a címkézési rendszert alkalmazhatjuk, mint a hagyományos bor esetében, ebben egyetért a bizottság is a jelentéstevő. A bizottság úgy gondolja, hogy a jelen borpiaca szempontjából, de a jövő piac, borpiaca szempontjából még inkább fontos lesz ez a kérdés, mert egyre nő a verseny. Az EU-s döntéshozatunknak minden eszközt meg kell adniuk a bortermelőknek, hogy versenyképesek maradjanak, miközben persze a fogyasztókat is védeni kell a megfelelő címkézés révén ezen új termékkategóriák esetében. Tudom, hogy a jelentéstevő szeretné lefedni jelentésével a címkézés, a bor hozzátevőinek kérdését, valamint a tápérték kérdésére is szeretne kitérni. Mi, mint ahogy mindannyian tudjuk, a 2018. júniusában elfogadott bizottsági javaslat nem tartalmaz javaslatokat erre vonatkozólag konkrétan, de ez nem jelenti azt, hogy a bor összetevőit nem tartanánk fontosnak, épp ellenkezőleg. Annak idején az Európai Bizottság foglalkozott egy másik folyamattal is, a javaslat elfogadásakor. Ez a 2017-es bizottsági jelentésen alapolt, amely az összetevők és tápanyag értékekre vonatkozik minden biotermék esetében. Az Európai Bizottság jelen pillanatban továbbra is felméri a helyzetet az alkoholtartalmú italok területén. Tudjuk, hogy az EU-s borágazat ágazati megközelítést szeretne, tehát külön a borra alkalmazandó szabályrendszert szeretne látni, és úgy gondoljuk, hogy az európai borágazat nagyon bátor ezen a téren, miután éveken, évtizedeken keresztül ellenálltak egy ilyen megközelítésnek, amely nagyobb átláthatóságot biztosított volna a címkézés révén. Összességében véve az Európai Bizottság érdeklődve vár minden olyan ágazati megközelítést, amely esetleg a parlamenti vagy a tanácsi viták, eszmecserék során megszületik. Ugyanakkor emlékeztetnénk arra is, hogy függetlenül a jogi eszköztől nagyon fontos tartjuk, hogy két célt is elérjünk. Egyrészt biztosítanunk kell, a lehető legmagasabb szintű fogyasztóvédelmet, másrésztről pedig biztosítani kell a belső piac megfelelő működését. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Gárdini asszony, szeretne valamit mondani a vita végén? Köszönöm, természetesen. Az egész vitát össze fogom foglalni és közvetíteni fogom Dorfman képviselőnek és hát vele fogunk együtt dolgozni ezzel a dossziéval kapcsolatban. Köszönöm. Thank you very much to all. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett a mai vitában. A módosítók benyújtásának határideje november 29-e 11 óra, és január 29-én szavazunk az MV-ben erről a témáról. Now, dear colleagues, it's a pleasure. Kedves kollégák, Hans Portner professzor urat üdvözlöm itt a körünkben, aki bemutatja nekünk az IPCC, az éghajlatváltozási kormányközi testület hőmérsékletemelkedésről szóló különjelentését. 2015 ben csatlakozott az IPCC vonatkozó munkacsoportjához a professzor úr. Ez a munkacsoport az éghajlatváltozás hatásaival és kockázataival foglalkozik, valamint azonosítani kívánja a társadalmi, gazdasági és term- természeti rendszerek kiszolgáltatottságát az éghajlatváltozásnak, valamint vizsgálja azt, hogy az emberek hogyan alkalmazkodhatnak a globális felmelegedéshez. Portnál professzor úr jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az IPCC munkásságát illetően, ugyanis az ötödik jelentésnek ő volt a fő szerzője. Ez a jelentés 2014-ben készült el, és megalapozta a COP21-es tárgyalások, tárgyalásokat. A Párizsi megállapodás 2015. decemberében született meg, 197 ország ennek keretében megállapodott abban, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedést jóval 2 Celsius fok alatt tartja az iparosodás előtti időszakhoz képest, és erőfeszítéseket tesz azért, hogy másfél fokra korlátozza a hőmérséklet emelkedést. A megállapodás elfogadásakor a világ kormányai felkérték az IPCC-t, hogy 2018-ban készítsen külön jelentést a globális hőmérséklet emelkedés másfél fok, fok Celsiusos korlátozásáról és az, éghajla, az üvegházhatású gázok csökkentéséről. 2018. októberében készült el a jelentés, és részét képezi a Talano a párbeszédnek is. A szakbizottság tagjai minden bizonyos sok-sok kérdést fognak feltenni a professzor úrnak. Még egyszer üdvözlöm Önt, és kérem, tartsa meg előadását, parancsoljon. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hogy szólhatok önökhöz. Az IPCC globális hőmérséklet emelkedésről szóló külön jelentéséről. Nyilvánvalóan a, arról fogok elsősorban beszélni, hogy milyen előnyökkel jár, hogyha 1,5%-ra korlátozzuk a hőmérséklet emelkedést két fok helyett. Hiszen az esetleges hatások, amelyekről beszélni kívánok, képeznek orientációs pontot az erőfeszítéseinkre vonatkozólag. Ez a külön jelentés megvizsgálta egyébként azt is, hogy két fokos hőmérséklet emelkedés esetén mi történik. Az e- másfél fokos és a két fokos emelkedést vizsgálta, hasonlított össze egymással, és azt vizsgálta elsősorban, hogy az esetleges hatások terén lenne különbség. Nagyon gyümölcsöző volt ez a gyakorlat, mert megteremti a kontextusát a Párizsi megállapodásnak. Már most elmondhatjuk azt, hogy ha másfél, fok, másfél Celsius fokkal nő a hőmérséklet, akkor kevesebb lesz a szélsőséges időjárási jelenség. Azt is megállapíthatjuk, hogy 2100-ig alacsonyabb lesz a tenger szintemelkedés egy kétfokos szenárióhoz képes. 10 centiméteres különbséget állapítottunk meg, és ez hatalmas különbség, mert jóval kevesebb lehet a szökőár, a tengeri vihar és így tovább. Azt persze nem szabad elfelejteni, hogy egy másfél fokos emelkedés esetén is még tovább nő majd a tenger szintje 2100 után is. A emelkedő tengerszint kevesebb ember számára jelent jelentős kockázatot másfél fokos emelkedés esetében, kb. 10 millióval kevesebb embert érint ez a probléma, és kevesebb partvidéki, partmenti ökoszisztéma sodródik veszélybe. Ha azt a kérdés vetődik fel, hogy a másfél fokot vagy a két fokot válasszuk-e, bele kell gondolni, hogy vannak más ágazatok is, amelyek fontosak, Például a biodiverzitás és a fajok száma szempontjából is jelentős különbség mutatkozik a két forgatókönyv között, valamint kevésbé csökken például a kukorica és a rizshozam, hogyha csak másfél fokos a, fő, a hőmérséklet emelkedés, és a vízhiány szempontjából is 50%-os különbséget látunk a két forgatókönyv között. Hogyha a biodiverzitás kérdését vizsgáljuk, akkor általában a szárazföldi helyzetet vizsgáljuk. Mi megvizsgáltuk a tengeri ökoszisztémákkal foglalkozó tanulmányokat is, ezáltal egy átfogóbb képet kapunk. Egy két fok és négy fok közötti összehasonlítást láthatunk itt az ábrán, ez tehát túlmutat a külön jelentés célkitűzésén. A két fok esetében láthatjuk ezt a szürke területet a térképen, amely, egyre amely megnövekszik 4 fokos emelkedés esetében. Ez azt jelenti, hogy az alacsony tengerszint feletti magasságon csökken nagy mértékben a biodiverzitás. Például nagyon súlyosan érinteni ez a különböző koralzátonyokat, de az északi tengereket is jelentősen érinteni ez a változás. Tehát mint a magasság, mint a felmelegedés mértéke jelentős különbséget jelent. Hogyha összehasonlítjuk a másfél fokos és a két fokos szenáriát, azt láthatjuk, hogy kevesebb a kockázat másfél fok emelkedés esetén a halászok és azok megélhetése szempontjából. Több száz millió ember menekülhetne meg 2050-ig a szegénységtől, amely az éghajlatváltozással függ össze. Tehát itt is egy hatalmas különbséget látunk a társadalom szintjén a másfél fokos és a két fokos forgatókönyv között. Ez kapcsolódik az ENSZ fenntartható fejlesztési célkitűzéseihez is, ezekről is beszélek majd később részletesebben. Másfél fokos emelkedés esetében azonban a sarkvidékeken, a száraz területeken, a kis ö, szigetek, szigetországok esetében, a fejlődő országok esetében még mindig nagyon nagy a kitettség és a kockázat. Másfél fokos emelkedés esetén alacsonyabb az egészségügyi, a megélhetési kockázat, az élelmiszerellátás területén megmutatkozó kockázat, a vízellátásban megmutatkozó kockázat és a biztonság és a gazdaságban megmutatkozó kockázat. Emellett a, azt is szem előtt kell tartani, hogy másfokos, fokos emelkedés esetében jó, jóval kevesebb szükség, jóval kisebb szükség van az alkalmazkodásra, mint egy kétfokos forgatókönyv esetében. Megvizsgáltuk a hatásokat a kockázatok tükrében, és egy színkódot alkalmaztunk. A jobb alsó sarokban láthatják a feloldó kulcsát ennek a színkódnak. A fehér az egyáltalán nem észlelhető kockázat, és a legmagasabb szint, a nagyon magas kockázat, ez a lila szín, és közte vannak az átmenetek. Mindegyik kategória, kategóriához kapcsolódik egy leírás is, amely azt ismerteti, hogy mi történik bizonyos körülmények között. Az integrált ágazatokat láthatják ezen az ábrán, és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok, illetve kockázati küszöbök. Másfél fok esetében, illetve két fok esetében. A, láthatjuk itt kiemelve az egyes egyedülálló rendszereket, amelyeket különösen nagy veszély fenyeget, ide tartoznak a korallzátonyok és a sarkvidéki területeke, és látjuk a másik kiemelt területen, a jobb oldalon a globális agregált hatást. Mindkét eset, esetben azt látjuk, hogy a kétfokos hőmérséklet emelkedés sokkal súlyosabb kockázatokkal jár, mint a másfél fokos hőmérséklet emelkedés. A szélsőséges időjárási viszonyokat is szem előtt kell tartanunk, mindannyian tudjuk, hogy milyen nagyon súlyos károkat okoznak ezek a szélsőséges viharok, áradások és így tovább. Ezt is szem előtt kell tartanunk, sőt egyre jobban oda kell erre figyelnünk. És aztán vannak az úgynevezett szinguláris események, ide tartozik például, vagy tartozhat a sarkvidéki jégtakaró összeomlása, és az általa kiváltott hatás a tengerszint emelkedésre. Egy másik példát is mutatnék. Itt a globális felmelegedés hatását látjuk a sarkvidéki jégre. Itt is összehasonlítottuk a másfél fokos és a két fokos szenáriót. Egy másfél fokos szenárió esetében a sarkvidéki jég egy része megmarad, míg nem a két fokos szenárió esetében joga kisebb ennek a valószínűsége. Ez nem csak az ökoszisztémákra van kihatással, hanem a, és, és a különböző veszélyeztetett fajokra, hanem ránk is hatással lenne itt az északi féltekén, hiszen a sarkvidéki jég nagyon fontos a hőmérséklet szabályozás szempontjából itt a mi területünkön, a mi vidékünkön, és emellett a nyári és a téli szélsőséges hőmérsékletekre is kihatással lenne. Ha visszatérünk a elemzésre, akkor először is hangsúlyoznunk kell a meleg tengeri korallzátonyokat, amelyek már most eltűnőben vannak az éghajlatváltozás és más egyéb stressz tényezők miatt. Már most is magas, illetve nagyon magas a kockázat a korallzátonyokat illetően, és nagy valószínűséggel korallzátonyok igen jelentős része eltűnik. A környezetvédők szerint a korallzátonyok 70 80%-a akkor is elvész, hogyha csak másfél fokos a hőmérséklet emelkedés és persze elveszítjük ezen korozátonyok öko szolgáltatásait is. Gondolnunk kell a partmenti területek védelmére, vagy a halászok megélhetésére. Láthatjuk ismét kiemelve a sarkvidéki területet. Itt a kockázat magasról, nagyon magasra emelkedik, a kettő és fél fokról a 2 fokra haladva. A sarkvidéki területeket is kiemeltük, a partmenti vidékeket, és nem szabad elfelejtenünk a hőséghez kapcsolódó morbiditást és mortalitást az emberi populációban, amelyet már most tapasztalunk a világ különböző szegleteiben, Európa sem kivétel ez alól. Az emberek esetében már most megnövekedett a kockázat, és kihat továbbá más emlősökre is. Ez azt jelenti, hogy például a haszonállatokat is nagyon nagy mértékben befolyásolja majd ez a tényező, hiszen az ő esetükben is nagyon nagy egészségügyi károkat okozhat a túlzott hőség. Illusztrációképpen beszélnék még egy kicsit bővebben arról, hogy a meleg tengerekben található korallzátonyok esetében mi történik a különböző forgatókönyvek esetén. Itt láthatjuk az átmenetet, a bal oldalon látható egészséges korallzátonytól, amely esetében még elegendő mennyiségű alga található a tengerben, az egészségtelenebb stációk felé, ahol eltűnnek lassan az algák a vízből, és a korallok elpusztulnak. Hogyha a, a hőhullám túl sokáig tart, akkor a korallok elhalnak, és egyfajta tengeri sivatag alakul ki, amelyet teljesen ellep a zöld alga, és emiatt az, a korallzátonyok teljesen elpusztulnak és nem is térhetnek vissza. Ezt szem előtt tartva teljesen világos, hogy a kockázatokat a lehető legalacsonyabb szinten kell tartanunk. Ha megnézzünk egy műhold képet, akkor láthatjuk, hogy a 2016-os elnényóval, elnényó jelenség miatt még tovább növekedett a kockázat, és um, a korallzátonyok úgy, mint az ausztrál partoknál található nagy korallzátony is, elveszítette területének 90%-át egy másfél fokkal melegebb világban még sokkal súlyosabb a kockázat, úgyhogy itt az ideje, hogy cselekedjünk. A jelentés hangsúlyozza, hogy milyen lépéseket kell megtennünk annak érdekében, hogy másfél fokon vagy másfél fok alatt tartsuk a hőmérséklet emelkedést, a legambiciózusabb forgatókönyvet baloldalt felül láthatjuk, a legkevésbé ambiciózus szenárió pedig eh, a jobb alsó sarokban látható. Nagyon nagy különbség mutatkozik e forgatókönyvek között. A felső, két felső között alig látható sárga terület, még a sárga területek eh, egyre nagyobb területet foglalnak el alul. Ez kapcsolódik a BEX-hez, BEX-nek nevezzük, az atmoszférából, a légkörből a széndiokszid kiszűrését és tárolását. Ez utóbbi lépés azonban nagyon jelentős élelmiszer biztonsági kételyeket vet fel, hiszen a mezőgazdasági termelés és kitett lehet ennek a hatásnak. Az afoló terület, ez a, az erdészetet, az erdőgazdálkodást és a felhasználást jelenti. Ez esetben sokkal jobb a helyzet, hogyha másfél fok alatt tartjuk a hőmérséklet emelkedést. Az úgynevezett BEX-ben megmutatkozó különbség nagyon jelentős. Minél később tudunk ambiciózus lépéseket tenni, annál inkább támaszkodnunk kell erre a széndiokszid megkötési technológiára. Hogyha nagyra törő célokat fogalmazunk meg és valósítunk meg a, a kibocsátás csökkentésben, akkor minimalizáljuk a széndiokszid kivonás és széndiokszid tárolási technológia használatának szükségességét, ez az utóbbi a BEX. Emellett hogyha csökkentjük a kibocsátást, az az emberi egészség és az ökoszisztémák szempontjából is előnyösebb megoldás volna. Végül, de nem utolsó sorban az SDG-kre is gondolni kell, az ENSZ fenntartható fejlesztési cél, fejlődési céljaira. A másfél fokkal foglalkozó külön jelentés egyértelműen kimutatja azt, hogy ha másfél fok alatt tartjuk a hőmérsékletemelkedést, ezzel elősegítjük az SDG-k elérését, megvalósítását is. A külön jelentés nagyon részletes elemzést tartalmaz arról, hogy a különböző ágazatokra az energiaellátás, az energia igény és a terület használat milyen hatásokkal jár a különböző SDG-kre. A színkód azt mutatja, hogy mekkora ez a hatás. Mindenütt azt látjuk, hogy a legtöbb területen nagyon nagy előnyökkel járna, hogyha másfél fok alatt tudjuk tartani a hőmérséklet emelkedést, ahelyett, hogy két fokra vagy a fölé emelkedjen a hőmérséklet, és viszonylag kevés költséggel jár a vonatkozó technológiák alkalmazása. Mégis a másfél fokos hőmérséklet emelkedése sem jelent teljes biztonságot, egyszerűen csak egy kompromisszum a között, ami megvalósítható és ami realisztikusnak tűnik. Vannak azonban bizonyos tényezők, amelyeket még ezentúl is figyelembe kell vennünk. Például még nem tudjuk pontosan, hogy mennyire sérülékeny a sarkvidéki jég, és hogy hogyan függ össze a sarkvidéki jég viselkedése a tengerszint emelkedéssel, vagy tengerszint változással. A kutatások egyre több új ismeretet szolgáltatnak. Úgy tűnik, hogy a másfél fok és a két fok között lehet egy pont, amely nagyon jelentős tengerszint emelkedéshez vezet hirtelen, akár 7-12 méterrel is hirtelen meg, megemelkedhet a tengerszint valahol a másfél és két fokos melegedés között. Tehát még akkor sem vagyunk biztonságban, ha a másfél fokos forgatókönyvet választjuk. Ezek az értékek egyébként összhangban állnak azzal, amit megállapítottunk a Föld ős történeti éghajlati viszonyaival kapcsolatosan. 5-9 méteres tengerszint emelkedés következett be a Föld egy korábbi korszakában, egy 0,7 és 2 fok közötti hőmérséklet emelkedés következé, következtében. Legutóbb, amikor 400 ppm fölé emelkedett a széndiokszid tartalma a légkörnek, akkor a tengerszint szintén több mint 7 méterrel megemelkedett az földős története során. És természetesen azt is, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a sarkvidéki jég összességének olvadása 65 méteres tengerszint emelkedést jelenthet. Nyilvánvalóan a párizsi megállapodás is érzékelteti, hogy sürgősen cselekednünk kell, ha a másfél fokos hőmérséklet emelkedés mellett tesszük le a voksunkat, de a társadalomra az inercia jellemző, úgy tűnik, hogy a politika világa sem tud meg elég gyorsan cselekedni, és nem tudjuk az átállást elég gyorsan megvalósítani. A jelentőségünk a megvalósíthatóság szempontjából is több mindent megállapított. A kémia és a fizika törvényszerűségei alapján másfél fok alatt tudjuk tartani a hőmérséklet emelkedést. Megvannak a szükséges technológiák ahhoz, hogy elősegítsük az éghajlatváltozás csökkentést, illetve az alkalmazkodást, és hogy élhetőbbé tegyük a Földet, még akkor is, hogyha másfél fokkal megemelkedik az átlagos hőmérséklet. Nyilván ehhez azért némi technológiai fejlődésre még szükség van, de ez is megvalósítható. A pénzeket is át kell csoportosítani, például le kell állni a foszilis energiahordozók támogatásával, ez is megvalósítható. Ugyanakkor azonban úgy tűnik, hogy egy akadály van az utunkon, ez pedig eh, a társadalmi átállás politikai irányítása. Nem igazán tudjuk, hogy ez vajon megvalósítható-e, úgy tűnik egyelőre, hogy ez egyfajta szűk keresztmetszet, és ez az oka annak, hogy a világ nem tud elég gyorsan, ambiciózus éghajlatváltozás ellenes lépéseket tenni. Hogyan tudjuk elérni a másfél fokos célt? A széndiokszid kibocsátásnak csökkennie kell, az elkövetkezendő 10 évben 2030-ig 45%-os csökkentésre lenne szükség a 2010-es szinthez képest, 20%-os csökkentésre lenne szükség, ha a 200, 2 fok, fokos célt követjük. Emellett 2050-ig null, nulla szintre kell csökkennie, nullára kell csökkennie a kibocsátásnak, és a széndiokszidtól eltérő egyéb kibocsátások csökkentése szintén jelentős egészségügyi előnyökkel járna az emberiség szempontjából. Kulcsfontosságú üzeneteink tehát a következők. Az éghajlatváltozás már most befolyásolja az embereket, az ökoszisztémákat és a megélhetést a világ minden területén. Nem lehetetlen másfél fokos szintre korlátozni a hőmérséklet emelkedést, ehhez az kellene, hogy gyorsan, nagyarányú változtatásokat eszközöljünk a civilizációnk különböző területein. Emellett e, teljesen egyértelmű, hogy a másfél fokos szenárió előnyökkel jár a két fokos szenárióhoz képest, és hogyha másfél fokra korlátozzuk a hőmérsékletes emelkedést, akkor ezzel elősegítenénk az SDG-k a uh, fenntartható fejlesztési célok megvalósítását is. Minden egyes uh, Celsius fok számít, minden egyes év számít, és minden egyes döntésünk is számít. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you very much. Köszönjük szépen. Köszönjük, professzor úr. Nagyon izgalmas és tartalmas előadást hallottunk. Most kérem a kollégákat, hogy ragadják meg a lehetőséget, kérdezzenek, szóljanak hozzá spontán jelentkezés alapján. Líze úr jelentkezik. Köszönöm szépen, és köszönöm professzor úr is az előadást. Egy megjegyzésem és kérdésem lenne. A vége fele mutatott egy diát, ahol a politikusok a homokba dugják a fejüket. Azért differenciáljunk szerintem, mert az új brazil elnök vagy Donald Trump, Trump a skála egyik oldalán is politikus, mert azért meg hát köztünk is itt vannak politikusok, akik másképp gondolják. Én büszkén mondom, hogy néhány hónappal ezelőtt azt mondta Obama elnök volt környezetvédelmi tanácsadója, hogy Európa nélkül semmit nem értünk volna el a világban. Tehát azért nem mindegy, hogy melyik kontinensen, országban beszélünk a politikusokról, tehát differenciáljon talán ön is a politikusok között. És a végkövetkeztetéssel kapcsolatban lenne kérdésem. Pont Trump és a brazil elnök fajták miatt, aki még Trumpnál is rosszabb, nehéz lesz itt a közeljövőben az egész földre, a föld lakosságára vonatkozóan egyességeket kötni. Mégis ugyanakkor azt is mondja, hogy minden tized fok is számít, és bármit el tudunk érni, az jó. Ha az USA és Brazília nem vesznek részt, az nagy baj, de attól még Európa járhat az élen jó példával. És ön hogy látja ennek a lehetőségét, hogy mennyire lehet globálisan fellépni? Kíván egyből válaszolni? Nem? Akkor megvárunk még egy pár kérdést. Hajslin kolléga, köszönöm szépen. Nagyon nyomasztó, amit hallottunk, és hogy Brazíliában 9000 négyzetkilométernyi erdőt írtottak ki a közelmúltban, ez nagyon ijesztően hat ugyancsak. És milyen hatása lesz annak, hogyha még tovább, vagy akár még gyorsabban folytatódik ez a mértékű erdőírtás? de főleg a mezőgazdaságra vonatkozó hatások érdekelnek. A mezőgazdaságnak megőrző szerepe is lehetne. Ön említette a bioüzemanyagokat, nos, nálunk már itt lejárt lemeznek den, CO2 tekintik soha, sokan legalábbis az Envi bizottságban a bioüzemanyagokat legjobb esetben csak semlegesnek, de inkább ugyancsak károsnak értékelik őket sok ember. Az ön víziói szerint megfelelő technikai változtatások nélkül nem fogunk tudni semmit sem elérni. De akkor milyen irányba induljunk? És mondom, mi a mezőgazdaság szerepe ebben? potenciálisan. A hústermelés nem is azért főleg baj, mert befögnek a tehenek, hanem azért, mert ugye legelőként számukra fenn kell tartani sok szántóföldként is hasznosítható területet, és Látni kell Németország kapcsán, ugye, mi is felelősek vagyunk, bár jó, mondhatjuk, hogy vannak nálunk rosszabb országok is, de, de mi felelősen szeretnénk európai és németekként is eljárni. Ön szerint miben áll ez a felelősség? Köszönjük szépen, Gutland asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük, Potner professzor, ezt az izgalmas előadást és a jelentést is a kollégáknak. Ez szerintem az egyik legfontosabb jelentés, amit idén írtunk. Katowice tükrében nagyon jó, hogy most erről szó van. Két gondolat foglalkoztat. Az ön beszámolója is biztató, és egy svéd lány esete is biztató, akiről azt tudjuk, hogy egymaga odaállt a svéd parlament elé, és követelte a svéd politikusoktól, hogy tegyenek többet a klímaváltozás ellen, mert, és azt írta ki magára, hogy most már minden információval rendelkezünk, most már döntésekre van szükség van benne valami. Ön szerint melyek ezek a döntések, amelyeket a közeljövőben meg kéne hoznunk, és mi az, amit az EU, illetve a világ többi része, akár százalékosan megfogalmazva is, tehetne, tel, kellene, hogy tegyen emissziócsökkentés ügyben. Itt nálunk vita volt, hogy 40%-kal, 50%-kal csökkentsük el az üvegházgázokat 2030-ig, és egy másik kérdéskör az állatfajok védelme. Ön szerint, ha 1,5 fokos emelkedés, vagy két fokos emelkedés lesz, akkor hány állatfaj faj veszélyeztetett egyik vagy másik esetben? És a harmadik kérdés az erdőkkel kapcsolatos. Én ugye svéd vagyok, nálunk még hál' Istennek sok az erdő, és ön hogy látja, az erdők hogyan segíthetnek szénelnyelőként, illetve a foszilis üzemanyagok kiváltóiként milyen szerepet lát, vagy tulajdonít a fának a fáknak, az erdőknek. Köszönöm szépen. Elnézést, ha valamelyik részletre nem térnék ki, amit önök kérdeztek, majd emlékeztessenek rá. A német kollégáknak mondom, hogy nem akartam én itt senkit, nem akartam általában a politikusokat ostorozni, a tehetetlenség, az ignorancia nyilván nagyon különböző skálán mozog, és Európa tény sokkal előbb jár, mint sok más kontinens, de ez most egy globális elemzés volt, és hát a globális kép sajnos azért igaz, hogy leginkább ignorancia és tehetetlenség veszi körül a kérdést, ha a világ egészét nézzük. Aki itt a teremben van, az persze nyilván mind kivétel. Ami az energiát illeti, hogy milyen energia hordozóra lenne szükség, tény, hogy a Észak-Németországban, ahonnan én is származom, nálunk nagy intenzitású állattenyésztés zajlik, és a biogáz termelés potenciája nagy, amit nem használunk ki. Tudtommal az általam idézett számítások számolnak a fa ültetéssel és a, annak mindenféle hatásával, tehát széndiokszid megkötő, tároló és potenciális kibocsátó hatásával is. Technológia függő, hogy mit sikerül kihozni ebből a helyzetből. És a költségek meg pláne technológia függőek. Általában elmondjuk, hogy a legjobb a diversifikáció. Egyelőre a szén, széndiokszid levegőből való kivonásának nincsen jobb módszere a föld alatti tárolás és a erdők elnyerő hatása sem kívül. Nyilván nagyban függ a lakossági tudatállapottól, hogy mire hajlandóak az emberek, Olyan technológia is van már, hogy a földgázból elkülönítik a széndiokszidot, és az északi tenger alatt ö, alá pumpálják be, ahol embereket nem veszélyeztethet. De a kérdés jogos, és a válasz bonyolult. A második felvetésre, hogy a nitrogénoxidok és a, a hús termelés hogyan függenek össze, hát komoly összefüggés van köztük. Itt az emberi viselkedéssel nagyon sokat lehetne tenni, főleg a húsevés csökkentésével. Amit az ember leginkább tehet ebben a problémakörben, az hogy kevesebb húst tesz. Ik. És főleg lemond az ipari ö, hús előállításról, ami akár 90%-kal is csökkenthetné az ilyen típusú kibocsátásokat ideértve a nitrogénoxidokat, a metánt, a széndiokszidot. Tehát minél jobban csökkentjük a széndiokszidot, annál magasabb lesz relatíve a reziduális szennyezések aránya, és ezt sem szabad elhanyagolni mert nem csak a széndiokszid üvegházgáz, hanem számos egyéb üvegházgáz van még. Tehát, hogy miket kéne tenni, elsősorban ezt. A svéd kérdésre azt hiszem pedig már válaszoltam az erdők kapcsán. Igen, erdőket kéne telepíteni, ökoszisztémákat helyreállítani. Ez nagyon fontos lépés lenne ennek számos párhuzamos pozitív hatása is lenne. Területeket védenénk meg, ekoszisztémákat állítanánk helyre, és ha sikerül kellő területet elkülöníteni arra, hogy ott erdőket telepítsünk, annak klíma vonatkozású pozitív hatása is van, élőhely vonatkozású is, és én ugye nem vagyok politikus, én csak ilyen tudományos víziókat vázolhatok fel, de szerintem a politikusoknak meg kéne egyezni néhány nagyon alapvető, strukturális irányban, trendben, amit követnek. És és persze ösztönözni kéne az organikus élelmiszertermelést, hozzáférhetővé kéne tenni a nem ipari mezőgazdaságból származó termékeket, mert elsősorban az ipari jellegű élelmiszer és főleg hús előállítás okozza a gondokat. Nemzetközi összefogásra lenne szükség, és az első kérdés is az volt, ugye, a több kérdés sorában, hogy hol tart a nemzetközi együttműködés. Hát igen, ez lenne az első lépés és feltétel, ami sajnos tényleg nem működik most feltétlenül. Ami az Európai Unió klíma céljait illeti, ugye 45%-os csökkentést tűztek ki 2010-hez képest. De az eredeti referencia alapvetően 1999-es. Ha azt vesszük az unió kibocsátási alapjául, akkor már 2010-ig 15%-os sökkenés történt, és az 55%-ot érjük el akkor, ha 45-öt tűzzük ki most. Ez azt jelenteni, illetve ez csak akkor valósul meg, hogyha mindenki leül a tárgyalóasztalhoz, és a nemzetközi közösség az ENSZ koordinációjában globálisan elszámoltatja továbbra is, vagy újra az országokat a szén kibocsátásukkal. Törökország, Dél-Afrika, és azok a projektek, amelyek zajlanak erőműépítések számos területen, azok ezt aláshatják, legalább a fejlett ipari országoknak kéne összeállni, mert a dinamikusan fejlődőket nehezebb erre rávenni. Ami a mortalitást illeti, és a háttér fiziológiai összefüggéseket, nem tudom az állatállomány elhullási kockázatát számosítani, de ez lesz a következő lépés a kutatásunk további folytatása után, hogy megbecsüljük, hogy a klímaváltozás az emlősökre, minden emlősre hogyan fog hatni, és erre vonatkozóan vannak már tudományos vizsgálatok, amelyek egyes állatpopulációkat vizsgálnak, és van összefüggés, azt mondhatom, de ezt még nem tudjuk számosítani. Ugye ez főleg abban nyilvánul meg, hogy vízhiány lesz, a vízhiány miatt elvándorolnak, elpusztulnak az állatok. Ez a legsúlyosabb klímaváltozás okozta állatelhullási ok. De a nem emlősöket is érdemes vizsgálni. klímaváltozás nem csak az emberek körében okoz tömeges és súlyos problémákat, hanem szinte minden faj életében. Az a rövid hőhullám, ami Európában néhány évvel ezelőtt átvonult, az önmagában is megmutatta, hogy helyileg is azonnal eltűnnek fajok. És sok faj nem tud alkalmazkodni a hirtelen hőmérsékletemelkedéshez, sőt kevésbé jól tud, mint az ember maga habitatjaival. Köszönöm szépen! Ezzel Rivázi asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a felszólalását. Nagyon jó volt eh, hallani ezeket a felvilágosításokat, főként akkor, hogyha megnézzük az összehasonlítást, a másfél és a kettő fokos különbségek azért mégiscsak eléggé jelentősek. A klímacsomag, az uniós energiacsomag és a célkitűzések tekintetében ugye 2030-ra szeretnénk 32%-os csökkentést, üvegházhatású gázok, stb. területén. Ez egy hosszú távú stratégia, szertán fogja a biztos a hosszú távú stratégiát bemutatni, és ez az 1,5 Celsius fokos hőmérséklet emelkedésen alapszik. De ez ugye a 2050-re mi azt szeretnénk, hogyha nullára tudnánk csökkenteni az üvegházhatású gáz ki bocsátást, Hogyha 2050-re nettó 0%-ot tudunk elérni uniós szinten, az elég lesz-e? Nem kellene inkább 2040-re ezt a célt kitűznünk? Ráadásul itt van a metán stratégia is, ez is elég komoly, mert valóban a metán nagyon nagy mértékben hozzájárul az üvegházhatáshoz. Erről is szeretném megtudni az ön véleményét, illetve a mai napon a világban tudjuk azt, hogy a francia bankok, illetve a Le Monde-ban a francia bankokról jelent meg egy cikk, amely azt mutatja, hogy a foszilis energiát támogatják a bankhitelek. Nem lenne -e érdekes esetleg az, hogy ha a bankokat is megreguláznánk, mert hogyha a foszilis energiákba fektetnek be a bankok, akkor azért nagyon szép az, hogyha az emberek szeretnék a klímaváltozás elleni harcot, de ugyanakkor a fiatalok azt mondják, hogy mit tesz a kormány, mit tesznek a bankok, milyen intézkedéseket hajtanak végre, és rajtuk pedig le akarják verni a különböző benzinadókat fontos lenne, hogyha a politikák is jó példával járnának elő, hogy egy ténylegesen világszintű falut alakítsunk ki magunk körül, és a lehető legjobban tudjunk ebben viselkedni. Gebrandi úr, köszönöm. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen a professzor úrnak is, hogy eljött, és megosztotta velünk a gondolatait és a tanulmányait. Nagyon pozitív egyébként önt hallgatni láthattuk, hogy nagyon kemény, nagyon sötét képet fest ön le, de ugyanakkor azért talán valami kis fény azért látszik az alagút végén, talán lehetséges ez a másfél Celsius fokos emelkedés, de ahhoz azért az kell, hogy ezt tényleg akarjuk. Szerintem ez volt az, ami a leg ö, égetőbb mint hogyha a társadalom nem lenne érett ahhoz, hogy megtegyük azokat, a lehe, azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a másfél Celsius fok alatt maradjunk. Én egyetértek önnel. Valóban nagyon minimális áremelkedések a kőolaj tekintetében már most is láthat, látványos eredményeket inté- okoznak. Lenne három konkrét kérdésem. Az első arra vonatkozik, hogy ön kimondta azt, hogy technológiai értelemben lehetséges a másfél Celsius fokos hőmérséklet emelkedés alatt maradni. Volt egy olyan érzésem, hogy ön nem csak a nagy jövőbeli technológiai áttörésekről beszélt, hanem esetleg már meglévő technológiákra is utalt. Talán ezt egy kicsit jobban kifejtené, hogy konkrétan mire gondolt, milyen nagy áttörésekre van szükség a technológiában a célok elérése érdekében. Aztán itt van még a biodiverzitás. Ön is világosan utalt rá, hogy a trópusokon mi történik a korallzátonyok tekintetében, a carbon capture and storage tekintetében, és hogy mindezekkel mennyire sebezhetővé tettük a környezetünket. Hogyha sikerül a másfél Celsius fokot betartanunk, akkor is mi történik a biodiverzitással? Milyen állatfajok fognak eltűnni? Aztán itt van a tipping points esete. Valóban nagyon szerettünk volna ugye 200 fok alatt maradni, mert attól félünk, hogy utána, vagy ezen felül már teljesen kikerül a kezünkből és az, az ellenőrzésünk alól az egész klíma. Idén nyáron már láthattuk, sőt, hát gyakorlatilag még néhány héttel ezelőtt is, hogy mi a helyzet az északi sarkon. Ön szerint a tipping point már megjelenik az északi sarkon? Vagy az ön modelljéből ez hogyan derül ki? Köszönöm szépen, Pedicini úr. Köszönöm szépen, kedves professzor. Lenne egy gondolatom és egy kérdésem is a globális felmelegedés, illetve a klímaváltozással kapcsolatban. Nagyon nagyra értékeltem azt, hogy ön meg akarja változtatni az üzenetet, és inkább pozitív színben ö, tünteti fel a másfél, százal, a másfél Celsius fokos ö, emelkedést, és nem ilyen katasztrófa elméleteket gyártak 2 Celsius fok körül. De sajnos azt hiszem, hogy mindkettő nagyon távol van a valóságtól, hiszen a referencia ponttól csak egy ö, fokkal tértünk el, de mégis borzalmasak a gazdasági hatások, halálesetek voltak, hát konkrét dolgok történnek, és jó lenne, hogyha az emberek is látnák azt, hogy a saját bőrükön megtapasztalt problémák erre vezethetők vissza. Szerintem nem jó az, hogyha 2100-ra utalunk, mert attól az emberek megnyugszanak, mert azt mondják, hogy hát addig még annyi idő van, és majd a jövőbeli generációk majd megoldják valahogy ezt a problémát, és halogatni fognak az emberek. Szerintem a kommunikációs szempontból nem szabad, hogy távoli helyekről beszéljünk, korallzátonyokról, a északi tengerről. Nem, nem, beszéljünk csak a saját területeinkről, hogy hogyan sivatagosodnak el, hogy hogyan jönnek borzalmas esőbombák, és így tovább. Aztán ami a technológiát illeti, ezzel sem értek egyet, mert sajnos ez nagy részben olyan emberek kezében van, akik csak profitban képesek gondolkodni, tehát ők nem fognáják a világot megváltani. Nem gondolja ön azt, hogy a legnagyobb kihívás nem annyira a tudományos bizonyításban rejlik, hanem inkább abban, hogy kommunikálni kell az emberek felé azt, hogy mennyire szörnyű dolgok történnek már most is, és hogy ezek miért történnek meg, mert ők azok, akik a bőrükön tapasztalják meg a következményeket, és nem 2100-ban, hanem már most is. Köszönöm. Bárki más hozzá kívánne szólni, nem? Akkor visszaadom a szót a professzornak. Köszönöm szépen. Ez is egy nagyon érdekes kérdéssorozat volt. és szeretnék a kibocsátás csökkentéssel kezdeni. Hogyha ön úgy gondolja, hogy 2040-re az EU nulla, nettó nulla százalékot elérhet, hát ez nagyon jó cél, de én nem tudom megmondani önnek azt, hogy ez realista megközelítés-e vagy sem. Hát persze ez országról országra is más képet mutathat, ezzel kapcsolatban nincsenek meg a részletes információim. Természetesen ön beszélt az egyik legnagyobb akadályról, amely a foszilis üzemanyagok még mindig meglévő finanszírozásában rejlik főként a szén, szénen alapuló technológiák, a szénerőművek finanszírozása, hát ez borzasztó a jövő klímája szempontjából, és ráadásul a világot hozzáköti egy olyan technológiához, amely nagyon nehezen teszi majd lehetővé azt, hogy a klímaváltozás ellen felvegyük a harcot. 2050-re az 1,5 Celsius fokos szint alatt, tehát a Párizsi megállapodásban foglaltaknak megfelelően a technológia amely szén alapú, valahová máshová kellene áttérjen. Gondolok például akár a közlekedésre, a szállításra, amely hát óriási problémát jelent. Ilyen szempontból a technológia át is vezet bennünket a következő kérdéshez, hogy milyen technológiára van szükség, és hogyan lehet javítani a jelenlegi technológiai helyzetet a jövőben, hogy a foszilis üzemanyagokat leválthassuk. Vannak előttünk kihívások, és én azt hiszem, hogy amit jelenleg látunk, és ezt Németországban is láthattuk, egyébként a német miniszter is tett ilyen jellegű kijelentéseket, a dízelt, illetve a benzint is megadóztatta nagyon keményen. Ez persze frusztrálja az embereket, ez egyértelmű. De ez gyakorlatilag egy olyan problémát is okozna, amely tulajdonképpen a növekvő költségekhez vezet el. Tehát nem szabad, hogy hazáinkban a leg leginkább kiszolgáltatott emberek fizessék ezt meg. Tehát egy politikai megoldásra van szükség annak érdekében, hogy ezt a fajta lakossági frusztrációt megelőzzük. A technológia fejlesztésén keresztül lehet ezt elérni, tehát gyakorlatilag szerintem a meglévő technológiákat is alkalmaznunk kell, persze még ezen a téren nagyon sokat javíthatunk az implementációval is. Ez nagyon nagy kihívás, és emellett az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatban, például a szintetikus üzemanyagok jelenthetnének megoldást a hajózásban, illetve a légiközlekedésben, de ehhez ugye elektromos áramra lenne szükség, amelyet esetleg a hullámenergián keresztül, vagy a szélenergián, napenergián keresztül lehetne megtermelni, és így a CO2-t reciklikálni lehetne, metán termelésén keresztül, és egy hosszabb távú, illetve egy hosszabb fajtájú molekulát tudnánk előállítani, amely ugye a légiközlekedésben szükséges, és a hajózásban is. Én egy metán, illetve egy földgáz alapú autót vezetek, és úgy tűnik, hogy a CO2-t fel lehet használni újra és újra, és bizony az emberek meg kellene tanulják azt, hogy a dízeltől, a dízel az már egy régi technológia, itt ehhez befektetésekre van szükség, és azt hiszem, hogy ezt csak akkor lehet megtenni, amikor a régi autókat leváltják végre. Úgyhogy mindenképpen olyan eszközökre van szükség, amelyek nem túlságosan részletesek, de mégiscsak a teljes mértékben irányváltást eredményeznek majd a közlekedési politikában. Ez mindenképpen nagyon jó lenne. Ez pedig ugye az implementációra vonatkozik, az energiahatékonyságot is javítani kell, és N2-nek a kombinációjára lenne szükség ahhoz, hogy fel lehessen gyorsítani az alternatív közlekedést is. És talán átmeneti időszakokra is szükség van, amelyekben nem növeljük a dízel és benzin üzemanyagokat, hanem helyette például ingyen lehetne biztosítani a közlekedést, a tömegközlekedést ezzel kapcsolatban egyébként nagyon explicite fogalmaztunk a jelentésünkben, hogy pontosan mennyi pénzre van szükség, és milyen típusú nyomásgyakorlásra van szükség a technológia váltáshoz. Itt néhány száz milliárd eurós befektetésre lenne szükség. Az emberek ezt össze hasonlították egy háborús gazdasági helyzettel, úgyhogy ez mutatja, hogy mekkora dimenzióról van szó. Erre van szükség ahhoz, hogy újonnan, tehát hogy tiszta lappal tudjunk kezdeni az új módszerektől, illetve a régi módszerektől meg kell szabadulni, ez a legfontosabb alap ahhoz, hogy el lehessen jutni a célokig. Volt egy kérdés a biodiverzitással kapcsolatban. Nos, a legutolsó jelentésünkben nem tudtuk a klímaváltozáshoz konkrétan hozzá kötni a feltűnt fajokat. Most már van egyébként ezzel kapcsolatban egy olyan faj, amely tényleg ettől, vagy csak ennek köszönhetően tűnt el. Ö, általában a fajok kihalása az inkább a biodiverzitás vesztéséhez kapcsolódik, és nem mindig jelenti azt a klímaváltozás, hogy eltűnnek teljes fajták. A trópusokon történik meg egyébként ez legelőször, és nem csak a az ember, különböző emberi tevékenységeknek köszönhető. Én azt gondolom, hogy beléptünk sajnálatos módon egy olyan időszakban, amikor tömegesen pusztulnak ki az állatok, és voltak egyébként már a földtörténet során ilyen időszakok. A jelenlegi klímaváltozási időszak óriási és nagyon gyors az elmúlt 50 vagy akár 300 millió évben. Ez a leggyorsabban történik meg. Tehát azért az, hogy milyen gyorsan történik mindez, és még nem is, kezd, még nem is léptünk be abba a, a öm, fokozatba, amikor a legrosszabb arcát mutatja majd a klímaváltozás. Ö, ezért kellene még most megállítani ezt, hogyha megtudjuk. Volt még egy kérdés a kommunikációval kapcsolatban. Igen. Igen és nem. Természetesen Európában is látjuk a klímaváltozást, és vannak extrém éghajlati események. Az ICTT-ben sokat beszéltünk már arról, hogy hogyan növekszik meg az intenzitása és a sűrűsége ezeknek az eseményeknek. Ugyanakkor ez statisztikai értelemben módszertanilag nagyon nehezen kimutatható. Úgyhogy az, hogy Olaszországban áradások voltak, vagy nyáron a száj, az minden bizonyal megkongatják a vészharangot mindenki számára, akit ez a terület érdekel. De ugyanakkor azt mondani, hogy ez konkrétan ö, itt és most a klímaváltozásnak köszönhető, ezt nagyon nehéz bizonyítani, hiszen a klímatudományban nagyon lassan haladunk, és ilyenfajta nyilatkozatokat kimondani nagyon kemény. Ugyanakkor mindezek a megfigyelések gyakorlatilag az ICTT elmúlt 30 éves megfigyeléseinet is megerősítik, és beleillenek a képbe. Ez lesz a jövőben a normális, 2030 körül mondjuk, vagy, két, vagy 20-30 év múlva. Tehát ez is egy olyan aspektus, amit mindenképpen ki kell emelni. Természetesen mindenek megvan az ára, egy jobb klíma jövő szempontjából, úgyhogy ez az 1,5 öm, kimondása, hogy ez, ez jobb, mint a két Celsius fok, az szerintünk egy jó kommunikációs stratégia is, mert ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm, ennyit tudtam mondani. Köszönöm szépen, professzor úr, köszönöm a kollégáknak, és köszönöm mindenkinek ezt a rendkívül érdekes eszmecserét. Nagyra értékeljük, hogy eljött hozzánk. Nagyon érdekes volt számunkra az, amit mondott különösen a katovicei konferencia kontextusában. Nagyon szépen köszönöm, professzor úr, köszönöm a kollégáknak is. Now, uh, we are going to consider a motion. Most egy állásfoglalási indítvány megvitatása következik, egy kifogásról van szó, az eljárási szabályzat 106. cikke alapján az acetamiprid bizonyos termékekben található megengedett szer maradék határértékei témában. Goden asszonynak adok először szót. Köszönöm szépen. Társjelentéstevőként először is szeretném megköszönni a kollégáknak a munkáját, akik segítettek a jelentés kidolgozásában. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az acetamiprib határértékeiknek az emelését illeti ez az olívaolajban. Meg akarja háromszorozni a bizottság ezt a 0,9 mg per kilóról 3 mg per kilóra ne, növekedne ez. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban egy efsa tanulmányra alapozza a javaslatait, aki azt mondja, hogy, amely kimondja, hogy 12 mezőgazdasági termény esetében csökkenteni kell a határértékeket, de a zab, az árpa és az olívaolaj esetében ezt emelni kell. Ez gyakorlatilag 2013 óta Dél-Európában egy baktérium terjedése, a Xylella fastidiosa elterjedése miatt alakult ki. Ez a betegség egyébként a biztonsági intézkedések vagy ellenőrzések hiánya miatt is tudott ennyire elterjedni. Ennek a betegségnek a megfékezése érdekében a Franciaországban egyébként betiltott neonikotinoidot alkalmazó kezelést javasolnak a bizottság ezek után most tovább akarja növelni, még három, meg akarja háromszorozni a határértékeket. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy itt az európai piacokról van szó, amely azt jelenteni, hogy a piacra kerülő oliva olajok nagyon nagy része szennyezett lenne. Az EFSA egy fogyasztóvédelmi Mm, felmérést végeztetett, és hát gyakorlatilag ez az acetamiprimid, ez megöli a méheket, és ez nagyon nagy problémát jelent az év bizonyos időszakaiban, a pollenizáció, beporzás időszakában, és hát még inkább meg fognak tizedelődni a méhpopulációk. Nagyon furcsa az, sőt aggasztó is, a már meglévő problémák mellett, hogy az EFSA az egyáltalán ilyen alternatívákat javasol. Egyébként vannak a Xylella fastidióza kezelésére alternatív javaslatok is. Én azt gondolom, hogy ezeket kellene alkalmazni. Ilyen szempontból az olasz Szalentói Egyetem javaslatait szeretném terjeszteni, amelyek cink, illetve réz kezelést alkalmaznak. Prioritást képező céljaink között szerepel az emberi egészségvédelme. Du fil de, de mon propos, c'est possible grâce à l'innovation, grâce à la prise de az innovációnak, a felelősségvállalásnak köszönhetően ez igenis is lehetős, lehetséges, és ezért is gondoltuk azt, hogy a kettes mellékletben egy másik javaslatot fogalmazzunk meg. Nagyon fontos ugyanis az, hogy a beporzók populáció számának csökkenése ellen is harcoljunk, és a peszticidek alkalmazását minimálisra csökkentsük, főként a neonikotinoidok alkalmazására gondolok. Ez tehát fontos prioritás számunkra, emberi egészségvédelme, biodiverzitás védelme, úgyhogy kérem, hogy ezt a kifogást támogassák. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Kádenbach asszony Balasz úr helyett. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Guillaume Balasz kollégám nevében is. Ami a kifogást illeti, az acetamiprid, mint imént hallhattuk, egy neonikotinoid anyag, amelyet növényvédőszerként használnak, és elsősorban a tetvek ellen alkalmazzák. Hasonlóan azokhoz az anyagokhoz, amelyeket az év elején betiltott a bizottság, az acetamiprid a rovarok idegrendszerét támadja meg, és ezért veszélyt jelent a beporzókra nézve. A bizottság nem úgy döntött, hogy nem tiltja be ezt az anyagot Európában, hanem az olívaolajban ehelyett megháromszorozza a megengedett szermaradék határértéket, egy eredeti 0,9 milligrammos értékről 3 milligrammos értékre növeli a határértéket. Már 2016-ban megnövelték az akkor 0,01 mg-ról 0,9 milligramra azt a határértéket. Ennek a szermaradék határértéknek a folyamatos növelése azt mutatja, hogy az acetamipridet egyre gyakrabban alkalmazzák a környezetben. A méhekre, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatást azonban nem veszik kellően figyelembe mindeközben. Az európai rovarok 80%-a eltűnt az elmúlt években, a beporzók egyharmada elpusztult, a tömeges pusztulás veszélyezteti őket, ennek a legfőbb oka pedig a mezőgazdasági termelés, illetve a növényvédőszerek egyre nagy, nagyobb arányú alkalmazása. A szermaradék határérték növelése továbbá potenciálisan károsíthatja az emberi egészséget is. Az EFSA a tanulmányában nem vette figyelembe ezt az úgynevezett koktél effektust, miközben a legújabb tudományos tanulmányok azt mutatják, hogy a különböző vegyi anyagok, amelyeket a táplálkozásunk révén és a környezetünkből felvesz a szervezetünk, befolyásolják az emberi egészség állapotát. A mai kifogásunk messze túlmutat a szermaradék határértékek kérdésén. Elutasítjuk, hogy a bizottság folyamatosan forszírozza a káros anyagok alkalmazását, ahelyett, hogy védeni a polgárok egészségét. Egy Fenntartható megközelítésre van szükség az oliva fák vagy az olajfák védelme érdekében. Vannak már meglévő módszerek erre, érdemes lenne ezeket tovább fejleszteni és fenntartható módszereket, illetve megoldásokat alkalmazni. Az acetalmiprid szermaradék határértékének növelése ellentmond a bizottság azon kötelezettségének, hogy védje a polgárok és a környezet egészségét, épségét. Felszólítjuk ezért az Európai Bizottság, hogy, hogy a szermaradék határérték növelése helyett 0,5 mg-ra csökkentse a határértéket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Düvazi asszony. Döntöm. Bah écoutez, euh, moi j'ai les mêmes arguments que mes collègues. Köszönöm. Talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy legyen egy állandó bizottság, amely az állatok fennmaradásával foglalkozik. 2018. szeptember 18-án egyébként elfogadtunk egy szöveget, ami erre irányulna. A neonikotinoidok betiltása szerintem európai szinten most már több, mint szükséges. A javaslat lényege az, hogy felhagyjuk azzal, hogy megöljük a rovarok sokaságát, köztük persze a, a méheket is. Dél-Olaszországban is súlyos a helyzet. És ennek persze az emberi egészségre is hatása van, nem csak a biodiverzitásra mert minél ez az olaj minőségére is hatással van, meg a méz minőségére is, és tizedről 0,9-re emelte az Európai Bizottság a határértéket. A PEST bizottságban is megállapítottuk, hogy a biodiverzitás csökkentésére nagyon érzékenyek vagyunk, és alternatív megoldásokra lenne szükség. Minden kolléga bölcsességére bízom, hogy holnap hogyan szavaz, de a 0,5 százalék. Sinon, vous allez... Szerintem nem elfogadható. Az olasz oliva olaj termelők ezzel nincsenek megmentve, mert továbbra is lesznek majd többleteik, de talán kevesebb, vagy maradékok, anyagok, de kevesebb, mint eddig. Az árnyék jelentéstevőknek adok most szót. Az első, hogy Szurkánol úr lett volna, de ha jól tudom, Hansen úr helyettesítő, ötteség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, Turkán úr nem tud itt lenni, ezért eh, megkértem, hogy olvassam fel a feljegyzését, amelyet egyébként a tolmácsok nem kaptak meg írásban. Az acetal primid esetében az Európai Bizottság javasolta a határérték megnövelését, Eme, emellett a nevezett anyag használatos különböző növényvédőszerekben, ezt is megemlíti az Európai Bizottság. Készültek bizonyos kockázatelemzések, és ezek megállapították, hogy fogyasztásra alkalmas ez az anyag. Tudjuk, hogy mennyire fontos a méheket megvédeni, de azt is meg kell említeni, hogy a növényvédőszerek piaci értékesítésére vonatkozó engedélyeztetési eljárás kellően odafigyel erre a vetületre is. A tagállamok csak olyan termékeket engedélyezhetnek, amelyek esetében bizonyossá vált, hogy azok nincsenek káros hatással a méhekre. A jelenlegi határérték, amely 0,9 mg-ot ír elő kilónként, nagyon jó példa a megfelelő mezőgazdasági fellépésre, és hatékonynak bizonyult bizonyos kártevőkkel szemben. Dél-Európában különösen hatékonynak bizonyult. A 0,5 mg most határérték, amelyet többen kértek, egyébként nem tennék lehetővé, hogy hatékonyan fel lehessen lépni Dél-Európában bizonyos olajfákat érintő kártevőkkel szemben. Emellett említeném a jogalap kérdését is. Úgy gondolom, hogy az Európai Unióban egyébként is már a legszigorúbb szabályok érvényesülnek a növényvédőszerekkel kapcsolatosan. Köszönjük szépen Hansen úrnak, Pedicini úr következik. Grazie, Presidente. Molto... Köszönöm szépen, csak nagyon röviden annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy először is megnyughat, megnyugtatnám a javaslat előterjesztőit. A kifogásra gondolok, ugyanis az acetamiprimid. Olaszországban nagy mértékben alkalmazták ezt, a xylella fastidiosa visszaszorítása érdekében. Ez nem jelenti azt, hogy mi, nem, mi ezt támogatnánk. Sőt, a szisztematikus alkalmazását nagyon is nem támogatjuk, főként, hogyha vannak jó alternatívák, a bevált gyakorlatokat szeretnénk támogatni, és ezt nagyon sokféle módon meg lehet tenni. Úgyhogy sorolhatnánk a megfelelő módszereket. Olaszországban most ott vannak ugye a nagy populisták, aztán tessék mégis valami, ezért változott a múlthoz képest, úgyhogy mi meg fogjuk szavazni ezt a kifogást. Köszönöm. Dini. Gárdini asszony, köszönöm szépen. Mi Olaszországként az olasz állandó képviselet nevében is mondom ezt. Egyáltalán nem akarjuk megszavazni ezt a javaslatot, mert még akár meg is lehetne szavazni, hogyha csak arról lenne szó, hogy a maximáliákat akarják emelni, és ennek a kifog, erre vonatkozó kifogást meg is szavaznánk. Noha, az EFSA kimondta, hogy nincsenek kockázatok a fogyasztókra nézve, de miután egy neonikotinoidról van szó, amely tényleg problematikus lehet a méhek egészsége szempontjából, azért azt gondoljuk, hogy alapvetően lehetnénk óvatosak ebből a szempontból. De a probléma az az, hogy a kifogás szeretné csökkenteni a jelenlegi maximáliákat, és ezzel az határértéket 0,5 mg per kilóra vinné le a helyett, ami a jelenleg megengedett 0,9 per, vagy 9 mg per kilogram. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy azért ezek a fajta támadások, amelyek egy európai ügynökséget érik, itt ebben az esetben az EFSA-ról van szó, hát azért itt azért elég aggasztó hangokat hallhattunk. Szerintem nagyon is elfogadható az, hogy más véleményen legyünk. De az, amikor az ügynökség hitelességét akarjuk megkérdőjelezni, azt szerintem egy túl messze megy, ez az intézményi korrektség határait feszegeti. Természetesen mindenki vállaljon felelősséget azért, amit mond, de szerintem nem szabad ezeket figyelembe venni. Tehát támogathatnánk akár ezt a kifogást, hogyha csak a, megemel, tehát a határérték megemeléséről lenne szó, de miután a kifogást nem csak ennyit akarja, hanem azt, hogy még csökkentsük is a jelenlegi határértékeket, ez szerintünk már túlzás, mert az olasz olívaolaj termesztőket nagyon nehéz helyzetbe hozzák. Tehát én nem is értem azt, hogy most miért nem képesek elfogadni azt, hogy a növényeknek épp úgy van szüksége védelemre, mint az embereknek. Amikor mi megbetegszünk, akkor mi is kikezeljük magunkat. Nem gondolom, hogy a növények esetében ez másként lenne, és igenis, és óvintézkedésekre van szükség. Ráadásul még az olasz képviseletről azt is mondják, hogy nincsenek mögöttes tanulmányok, vagy legalább egy évre lenne szükség terepen, hogy ki számolják a hatásokat. Úgyhogy én kérem, hogy ne támogassuk ezt a kifogást, és kövessük a bizottságot, és a jelenlegi 0,9 mg per kilós határértéket őrizzük meg. Hogyha tovább akarják csökkenteni, akkor ahhoz az lenne szükség, hogy ezt tudományosan megalapozottan tegyük, és a helyszínen is teszteljük le, hogy fenntartható-e a megoldást, mert különben csak egy sötétbe való ugrás ez az egész. Köszönöm, bizottság. But we don't go back to... De a kitartások, kifogásoknál nem kaphatnak még egyszer szót, Révezi asszony. Így szoktunk eljárni. Nincs lehetőség kiegészítő kérdéseket feltenni. Majd a bizottság válaszol. Éppen azért kap utolsóként szót a bizottság, hogy megválaszolja a kérdéseket. És a négy szem közt is megoldhatják a nézeteltéréseket. Most a bizottságnak adok szót, Julik asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm ezt a mai eszmecserét. Úgy gondolom, hogy némileg zűrzavar uralkodik azt illetően, hogy mi a jogi keret, mik a lépések, és hogy milyen biztosítékaink vannak az emrellel kapcsolatosan. Összességében négy dolgot szeretnék elmondani. Először is az MRL szabályozás, amely a keretet szolgáltatja ehhez a kérdéshez, azt célozza mindenek előtt, hogy a lehető legmagasabb szintű fogyasztóvédelem valósuljon meg. A gyakorolt szermaradék határértékek, legyen szó arról, hogy növekednek vagy csökkennek, a többségük egyébként csökken. Az EFSA adatbázisán alapul, és az EFSA megerősítette, hogy az összes javasolt szelmaradék határérték biztonságosnak tekinthető. Szintjük pedig szintjüket alátámasztja az adott bázis, beleértve a, az étkezési olívát és az olívaolajat is. A javasolt 0,5 mg-os javaslat, amely az állásfoglalási indítványban áll, ennek esetében nem világos, hogy hogyan is alakult ki pontosan ez a számadat. Szeretném világosá tenni, hogy a szermaradék határértékekre vonatkozó szabályozás elsősorban a fogyasztóvédelmet célozza, és nem célja a környezetvédelmi kérdések megoldása, a beporzók kérdés, egészségének megoldása, és így tovább. Ezeket a kérdéseket egy másik külön erre kialakított jogi kereten belül kezeljük, ide tartozik például a növényvédelmi, növényvédőszerek piaci értékesítésére vonatkozó szabályozás 2009-ből, és ezzel kapcsolatosan el kell mondanom, hogy ami az acetamipridet életi, egy nagyon alapos kockázat elemzés készült nem régiben. Azt hiszem, hogy az állásfoglalási indítvány nem utal erre a tanulmányra, de nem régiben egy rendkívül részletes elemzésben az EFSA megerősítette, hogy az acetamiprid esetében nem állapíthatók meg káros hatások az emberi egészségre, és a méhek és a beporzók egészségére sem. Ezt konkrétan megvizsgálták. 2018 elején az acetamiprid engedélyezése tekintettel az emberi egészségre, a környezetre gyakorolt hatásra, hatásra megújították az engedélyt, és a tagállamok is támogatták ezt a lépést. Szeretném külön kiemelni, hogy az rendszer, és azt hiszem az a rendszernek egy erőssége, nem hatóanyag csoportokat vet alá hatástanulmányoknak, hanem különböző hatóanyagokat. Mindegyik hatóanyagot külön-külön megvizsgáltunk, megnéztük az adatokat, és biztos vagyok abban, hogy az acetamiprid esetében nagyon nagy részletességgel történt a vizsgálat, illetve az elemzés. Hogyha a környezeti hatásokat, illetve a beporzókra gyakorolt egészségügyi hatásokat akarnánk szem előtt tartani, akkor ezzel az Európai Bizottság túllépne a hatáskörein, mert a jelen szabályozás nem kívánja ezeket a e, kérdéseket kezelni. Mind ahogyan mondtam, ezeket a kérdéseket az acetamipridre vonatkozó engedélyezési eljárás során megvizsgáltuk 2018 elején. Tekintettel az elmondottakra az állásfoglalási indítványban felvetett problémákat az acetamiprid engedélyeztetése során kellően megvizsgáltuk azokat és megoldottuk a nyitott kérdéseket. Még egy szólt szólnék a szermaradék határérték javaslattal kapcsolatosan. Az EFSA hitelességét egyébként szintén fontos tényezőként kell tekintenünk. Az EFSA egy hiteles intézmény, amely megerősítette, hogy ezek a határértékek biztonságosak, mint ami az étkezési olívát, mint az, mi az olívaolajat életi. Hogyha a határérték növekedésére kérdeznek rá, nos, azért volt erre szükség, mert a jó mezőgazdasági gyakorlat megkövetelte ezt a szoliva fákat, az olajfákat pusztító egyik legkártékonyabb kártevő szemben. Egy olyan kártevőről van szó, amely nagyon nagy károkat okoz az olajfákban. És az adatok alapján az, ezek, ezek a szintek feljebb emelhetők. Sok félreértés van a tekintetben is, hogy milyen növényvédőszer típusokat használnak, és az előző MRL és az új MRL keretein belül. Um, az MRL növekedése nem egyenesen arányos a természetben az ember használati arányával. Tehát nem nő ugyanúgy a reziduális arány, mint ahogy a felhasználási arány. Összességében ez a rendelet nagyon fontos, mert alacsonyabb szinten húzza meg az emerelek szintjét az alma barack vonatkozásában, pont azért, hogy a fogyasztó védelem jobban érvényesüljön. Összességében tehát ez a rendelet növeli a fogyasztók védelmét, és összhangban van az emelő rendelettel. A bizottság nem lépi túl saját hatáskörét, hiszen a környezet védelme és a fogyasztók biztonsága európai kompetencia, és akkor még nem beszéltünk a beporzó rovarok biztonságáról, az aktív őket károsító anyagok használatának szabályozásáról. Ebben a bizottság kompetens. Köszönöm szépen. Egyetértünk abban, hogy nem értünk egyet, de holnap viszont szavaznunk kell, és a szavazás majd eldönti, hogy mi az igazság. Ezt a témát most lezárom, és rátérünk extension of the approval periods of several active substances, including a klórpirifosz jóváhagyás időtarmának kiterjesztéséről szóló végrehajtási rendeletről kell ezt még cserélnünk. Julika asszony van itt a bizottság részéről. Kérem, hogy vezesse be a témát. Köszönöm, asszonyom. Ennek az anyagnak a szabályozása 2006-ra megy vissza, átfogó elemzés előzte meg már akkor is. Az aktív hatóanyag engedélyezését most felülvizsgálja az Európai Unió, és megvizsgálja, hogy megújítható az engedély, vagy sem. A jelenlegi engedélyezési időszak 2020. januárjában jár le, és a tagállamok támogatásával 2018. októberében a tagállamok nyilatkoztak, és az EU felülvizsgálat tükrében ezeknek a használata, használati engedélye meghosszabbítható. Az 17-es cikke a növényvédőszerekről szóló szabályozásnak azt mondja ki, hogy a bizottság köteles meghosszabbítani az anyagok engedélyezési időszakét, szakát, hogyha megfelelő elemzést végzett előtte, és ezt időben kell ezt az elemzést elvégezni, tehát előre kell gondolkodni. Ha pedig ha valamilyen késedelem adódik, ami a nem a benyújtó ö, hibája, akkor a bizottságnak automatikusan meg kell hosszabbítani az engedélyt. Végül is eddig is így jártunk el, a tagállamok viszont kötelezettek értékelő jelentést beadni a bizottságnak. De nagyon bonyolult szakmai kérdés egy-egy ilyen anyag engedélyezése. Jelenleg zajlik a felülvizsgálati eljárás. És ha meg is adja a bizottság a hosszabbítási engedélyt, ennek megint egy véghatáros ö, lejárta lesz. Információs eljárást hajtunk most végre, az azóta megváltozott, növekedett tudás tükrében vizsgáljuk ezt az anyagot is, összhangban az Európai Élelmiszer Biztonsági Ügynökséggel. Az EFSA is majd megjelenteti a maga jelentését, várhatóan 2019 második felében amelyet saját elemzésre építenek majd föl, és ez alapján fogja a bizottság majd eldönteni, hogy meghosszabbítható-e az engedély, vagy más döntésre kell jutnunk. Az előző évek során is sokszor volt már szó a maximális reziduális anyagmennyiség határértékről. Ez egy nagyon átfogó és bonyolult elemzésen esett át ez a téma 2015-ben, 17-ben. Az, ha ez a élelmiszerbiztonság elemzés lezajlott, akkor mi is majd meghozzuk a döntésünket. A sajtóban egyéb helyeken sok hír, ellentmondásos hír jelenik meg. Nekünk nem csak ilyen átfogó elemzéseket kell figyelembe vennünk, hanem sok részletes elemzést is. Sok van, sok adattal dolgozzunk, nem hagyatkozunk híresztelésekre. És szemben azzal, amit egyesek híresztelnek, a bizottság továbbra is azon lesz, hogy mindazon aktív anyagokat kivonja a piacról, amelyek esetében nem ö, születik pozitív elemzés. Ki, ki szeretne megszólalni? A bizottság szempontjából sokféleképpen lehet látni a dolgokat, mert ki lehet indulni a fogyasztók védelméből, meg ki lehet indulni az eljárásokból, hogy különböző bizottságok, hatóságok elemezgetnek. De ezt előre bocsátanám. A második. Kicsit meglep, amit mond, mert ez az anyag is neurotoxikus növényvédőszer, egy organikus foszfor sav, foszforvegyület, és azon öt peszticid közé tartozik, amelyeket leggyakrabban mutatnak ki a gyümölcsökben. És most benyújtottak önökhöz formálisan egy megújító engedélyezést, Spanyolország. Na de miért nem inkább azt vizsgálja Spanyolország, hogy miért kerülnek a növényvédőszerek bele a spanyol gyümölcsökbe? Miért akarják meghosszabbítani? Tehát, ha részleteket nézzük, akkor az ördögök előbújnak, mert hogy ezt a rövidvédőszert már nyolc országban sorolom. La Lettonie, la Lituanie, la Szlovénia, la Suède. Már betiltották. És miért tiltották be? Mert rájöttek, hogy nagyon sok tanulmány mutatta ki, hogy ez a növényvédőszer káros, túl gyakran kerül bele az élelmiszerekbe, idegméreg, rovarméreg. Tehát nem tudom, mit kell itt még vizsgálni. Az emberi hajból is kimutatható. Európai emberek, főleg olyan emberek hajából, akik közel élnek ilyen területekhöz, kimutatható a növényvédőszer. Tehát mi van akkor, hogyha önök úgy döntenek, hogy meghosszabbítják az engedélyt, és akkor még több növényvédőszer kerül a hajunkba? Hogy lehet ezt egyáltalán így kezelni? És aki sok gyümölcsöt és zöldséget eszik, annál több növényvédőszer lesz a testében. Minden egyetemi és kutatóintézeti tanulmány már rámutatott, hogy ha csak az ipari termelők, termesztők nem minimalizálják a kockázatokat, amelyeket már számos tanulmány kimutatott, akkor felelőssé tehetők az emberi egészség megkárosításáért, és ilyen előzmények után a bizottságnak kutya kötelessége lenne betiltani ezt az anyagot, Számos fogyasztó, számos tanulmány már bizonyította, hogy ez egy idegméreg, csökkenti a kognitív képességeket az ember agyában. Mit kell itt még vizsgálni? És még arról beszél, hogy minimalizálják a kockázatokat. Hogy lehet a kockázatokat úgy minimalizálni, hogyha engedélyeznek ilyen anyagokat? Ha konkrétan benne van a zöldségben, és én megeszem, és a hajamba kerül, akkor mit minimalizálnak önök? És az olívaolajban. Itt nincs értelme már erről a témáról tovább beszélni. Ha valóban a fogyasztók, az emberek védelme a cél, akkor itt a bizottságnak a jövő évben kutya kötelessége lenne betiltani ezt az anyagot, és nem színikusan az F ra hagyatkozva kitolni a felelősséget, tehetnének valami jót. Önök ehelyett cinkosaivá válnak a szennyezőknek, és aláadják a populistáknak majd a talajt. Mert itt szó sincs az elővigyázatosság elvéről, ne, önöknek itt nincs más dolga, mint a betiltás, könyörgöm. Csak hát a nagy ipari cégek eh, nyomást gyakorolnak, hogy fogalmazzak szebben. A bizottság cinkosa ezeknek az üzleti érdekeknek, és eh, maga is bűnössé vált közben. Rivázi asszony, Pedici asszony, Bene, grazie Presidente. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elhangzottakat. Rivázi órát, asszony által elmondottakat. Én azt kell, hogy mondjam, hogy számomra ez az első és valószínűleg az utolsó ö, jogalkotási ciklusom, és én sose láttam azt, hogy itt az óvatosság elvét alkalmaznák. Az, amiről mindig beszélnek, azt gyakorlatban sose valósítják meg amikor egy újabb témát megnyitunk, vagy egy régi témát újra és újra megnyitunk, olyankor rájövünk arra, hogy semmiféle óvatossági elvet nem követ senki. Most például egy olyan rovarírtóval van dolgunk, amely a gyermekek fejlődő agyára nagyon rossz hatással van. Ezt egyébként a Lancet magazin mondja ki, amely valószínűleg a legprestízesebb magazin az endokrin rendszerre gyakorolt hatása is borzalmas, ráadásul rákkeltő a járk szerint, de hát az, amit ők mondanak, az itt senkit sem érdekel, és ráadásul felhalmozódik a környezetben is. Erre utalt Rivazi asszony is. Ennek ellenére az EFSA, amely az egyetlen olyan szervezet, amely hatá- hatékonyan felléphetne, mégsem képes lezárni az értékelését, és a bizottság így aztán szépen meghosszabbította ennek is a az engedélyezését. Tehát gyakorlatilag elvesztettük az ellenőrzést ezen mérgező anyag fölött, és azok az emberek, akik kivannak tévennek a negatív hatásainak, semmit sem tudnak erről. Úgyhogy én nem akarok semmilyen kérdést feltenni, szerintem már pontosan tudjuk, hogy mi a válasz. A klótpirifosz általában a banánokra szokták ezt ráfújni a mankozebbel együtt, amely egy nagyon toxikus, neurotoxikus gombaölőszer. Hogyha ez senkit sem érdekel, akkor jó étvágyat mindenkinek. Kér még valaki szót? Ha nem, akkor Jolikár asszony még egyszer. Köszönöm szépen, és köszönöm a felszólalásokat is. Azt hiszem, hogy néhány dolgot azért szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Nem akarom a kockázatokat minimalizálni. Én csak annyit mondok, hogy éppen értékelés alatt van ez az anyag, és nagyon várjuk az értékelés megérkezését, mert akkor végre meg tudjuk majd vizsgálni, és megfelelőképpen tudunk majd lépni. Úgyhogy semmiképpen sem akarom a kockázatokat negligálni, semmiképpen sem akarjuk lejáratni a fogyasztóvédelmet, ez nagyon fontos számunkra, ezt vissza is utasítom kereken, és a másik oldalon pedig ne felejtsük el azt, hogy vannak itt azért olyan jogi eszközök, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, és igenis is alkalmaztuk a szóvatosság elvét, ezt az általános élelmiszerbiztonsági jogszabályokkal kapcsolatban is megtettük. És hát természetesen megvárjuk majd azt, hogy mi lesz ennek az értékelésnek a vége, és akkor majd a szükséges lépéseket meg fogjuk tenni. Rivázi asszony ön is elmondta, hogy bizonyos tagállamokban, konkrétan 8 tagállamban ezek be vannak tiltva. Én azt kell, hogy mondjam, hogy általában nincsenek inkább engedélyezve a növényvédőszerek bizonyos országokban. Egyébként ez teljesen normális is ilyen szempontból, mert hogyha nincsen éppen az adott károkozó jelen abban az országban, akkor nincsen szükség az ellen anyagokra sem. Nos, hát ez a helyzet nagyon sok aktív szubstancia esetében. És végül még annyit tennék hozzá, Amikor kész lesz ez a vélemény, akkor megvizsgáljuk majd. Nem akarjuk a kockázatokat minimizálni, és az, amiről önök beszéltek, azt is mindenképpen figyelembe fogjuk venni. Az EFSA, a tagállamok is figyelembe fogják mindezt venni az értékelés során. Köszönöm. Elnök, köszönöm. És ezzel le is zárjuk holnap reggelig az ülésünket. Köszönöm, kilenckor kezdünk.